Bonjour et bienvenue. On reprend la session d'hier. Üdvözlök mindenkit, folytatjuk a tegnapi ülésünket az ötös napi rendi ponttal. Más intézmények mentesítése. A főtitkárokat és a többi intézmény képviselőit üdvözlöm köreinkben. Russzó úr még mindig beteg, a számvevő székhez fordulok, a 27 többi tagot nem lehet így megváradtatni. Értem, hogyha valaki lebetegszik, akkor az utolsó pillanatban nem tudnak mást találni a helyére, de ez az utolsó kivétel. Azt szeretném, hogy oldják meg, hogyha valaki lebetegszik, akkor valaki más jöhessen a helyére. Tehát nem a tagokat kellene más munkatársokkal helyettesíteni. Különösen ma, amikor a számvevőszék az, amelyről a mentesítés folyik. Álbogű úrnak megadom a szót, az ötös tanács főigazgatója, hogy mutassa be ezt a fejezetet, és még egyszer megígérem most utoljára. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt szakbizottsági tagok, köszönöm, hogy megkaptam a szót, hogy bemutassam a számvevőszék éves jelentését 2017-re vonatkozóan Russzó úr nevében, aki már nem tudott eljönni. Ezen fejezet az specifikus értékelés az Európai Uniós testületek és ügynökségek részéről. Az MFF 9,2 milliárd eurós összegről beszél. A közigazgatási kiadásokban nincsen materiális hiba arány, 0,5%-os a hiba. A más intézményekre vonatkozóak a hibák. A számvevőszékkel kapcsolatban három műveletet értékeltünk, az EGSB-vel kapcsolatban két tranzakciót, a Régők Bizottságával kapcsolatban kettőt, az ombudsmannál egyet, és az adatvédelmi felügyelővel kapcsolatban egy tranzakciót értékeltünk. Ezen tranzakciók során az európai beruházással kapcsolatban volt egy hibás összekifizetés, ebből arra adódott egy komolyabb hibaarány. Az összes többi intézményre és testületre vonatkozóan nem volt számottevő a hiba arány. Ami a fizetéseket és családi támogatásokat illeti, ez a 2014-es éves jelentéseinkben láthatóhoz képest nem jelent különbséget. Ami az EGSB ajánlásait illeti a közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan, ezt egy további nyilatkozatunkban fogjuk taglalni. Elnök asszony, tisztelt tagok, rendelkezésükre állok, hogyha kérdéseik vannak, és köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen. Elsőként a bíróság képviseletében Placco, Rásé, Uerta Rico, urakat és asszonyokat köszöntöm. Sajnos a főtitkár nem tudott eljönni, Lakó úr nem beteg, úgyhogy üdvözöljük. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, hogy meghívta az Európai Unió Bíróságát, hogy részt vegyen ezen eszmecserén. Először is szeretném elmondani, hogy a Kalot Escobar úr sajnos nem tud eljönni ma. Egy meghallgatáson vesz részt a sürgős előzetes döntéshozatali eljárás keretében az EU 50-es cikkével kapcsolatban, amely a Brexitre vonatkozik. Ataséja Rasik úr itt van, és ő képviseli őt. 2017 során a bíróság kiegészítette a, az EU igazságszolgáltatási reformjának második szakaszát. Körülbelül egy éves késéssel sikerült az új tagokat kinevezni. Még egy bírót kell kinevezni a bíróságba azért, hogy a reform első szakaszát le lehessen zárni. 2017-ben nagyon komoly munkát végeztünk, összesen 1656 ügyet nyújtottak be, ez több, mint a megelőző évben és a lezárt ügyek száma is körülbelül 1600, tehát nagyon magas. Az eljárások átlag időtartama szintén csökkent, különösen a törvényszéken, ahol sikerült 2,4 hónappal csökkenteni az átlag időtartamot a korábbi évhez képest, és 16,3 hónap egy eljárás átlag időtartami, ez egy 40%-os csökkenés a 2013-as évhez képest. az igazságügyi évben nagyon sok fontos ítélet született érzékeny kérdésekben is. Több ítélet született menedékkérem ügyekben a migrációs válság keretében, amely 2015-ben indult, különösen értelmezvén a Dublin 3-as rendelkezéseit, ami a tagállamok felelősségét illeti a menedékkérőkkel kapcsolatban, és megerősítette a 2015. szeptemberi tanács határozatot a kötelező migráns áthelyezéssel kapcsolatban. A bíróság ezen kívül megvizsgálta az iszlám fejkendő munkahelyi lehetőségeit, és kiderült az ítéletéből, hogy közvetlen diszkriminációra nem beszélhetünk, hogyha a munkaadó betiltja a felkendő viselését. Ezen kívül a bíróság foglalkozott a PNR megállapodással is, tehát a légiutasok jogaira vonatkozóan az EU és a Kanada között. És az alapjogok szempontjából és a személyes adatok védelmével kapcsolatban úgy döntött, hogy ez nem felel meg az EU-s joganyagnak. Ami az Uber és egyéb transport szolgáltatásokat illeti, az EU-s jog szempontjából vizsgálta azt a hatáskört, amelyel körülbelül 1 milliárd eurós büntetést rót ki az Interre a domináns pozíció, versenypozíció miatt. Ami az Ukrajna-Oroszország közötti válságot illeti, vagy a Hamász terrorista listán való tartásával kapcsolatos ügyeket illeti, ebben is ítéletet hozott a bíróság. És tovább fejlesztette joggyakorlatát a prudenciális szolgáltatások területén az Európai Uniós bankszektorban, és ezen ellenőrzés kontúrjait határozta meg, valamint a vállalat koncentrációs ügyekkel is foglalkozik. Az EU bírósága ezen két hatáskörében, tehát nagyon érzékeny kérdésekkel foglalkozott, és mindezt úgy tette, hogy közben tiszteletben tartja azt, hogy milyen minőségű ítéleteket várnak, és figyelembe véve a, azt, hogy milyen komoly döntésekben nem hozhat saját maga a döntést, például ami a nyelvi kiosztást illeti, vagy az egyéb eljárásbeli lehetőségeit illeti, ezek igen korlátozottak. Tudnunk kell azt, hogy az EU bármely nyelvén be lehet nyújtani döntéshozatal iránti kérelmet, és az ítéleteket is minden nyelvre lefordítják. 2017-ben létrehozták az Európai Unió igazságügyi hálózatát. Ez egy többnyelvű platform, amelyben a tagállamok alkotmánybíróságai és legfelsőbb bíróságai vesznek részt, és a bíróság a koordinátora ennek. 2018 eleje óta működőképes ez a platform, megerősíti az együttműködést a tagállami bíróságok és az EU bíróságok között, és így az EU-s joggyakorlat és a nemzeti joggyakorlat közötti átmenetet erősíti. A bíróság a számvevőszék ajánlásait figyelembe veszi, ami a teljesítmény alapú auditot illeti az igazságügyi ügyekben, és egy új integrált irányítási rendszert kezdett el kialakítani, amelyel javít majd az ügyek kezelésén, ahogy azt a 2016-os mentesítés is ajánlja számára. A bíróság új határidőket is elfogadott, ahogy azt a számvevőszék ajánlotta, azért, hogy az előre látható eljárás időtartamát igazítsa az általában elvárható időtartamhoz. Ezen túlmenően a bíróság további erőfeszítéseket tesz a hatékonyság szempontjából több tengelyen keresztül is. Javít a munkamódszerein, dematerializálja a dokumentációt az e alkalmazásával, amelyet 2017 óta alkalmaznak minden tagállamban. És ez kötelező lesz a bíróságon 2018. december 1-ével kezdődően. A bíróság odafigyel az integrális többnyelvűség elvárásaira. Egy millió oldalnyi fordítás a munkateher, mindeközben a szelektív publikáció vagy az előzetes döntéshozatali kérelmek rövidített változatának a hiánya miatt ellenére is sikerült 400 ezer oldalra csökkenteni ezt a terhet. Ami a horizontális szolgálatokat illeti, ezek relatív, ter, ö, relatív súlyát ö, sikerült megtartani. 14,3 százalék az ilyen jellegű munkatársak aránya. A hatékonyság jelentőségét kiemeli az is, hogy 2010-17 között az évente lezárt ügyek száma 30%-kal nőtt, miközben a munkatársak száma csökkent ugyanezen időszakban. Ami a költségvetési hitelek végrehajtási arányát illeti, ez nagyon magas, 98,7% volt, a betöltött létszámok helye szintén maximális 97 és így a bíróság az összes rendelkezésre álló erőforrásait kihasználja. Ugyanakkor a bíróság a munkatársak csökkentés, létszámcsökkentést is folytatja. 19 munkahelyet szüntetett be 2017-ben, és a bizottság által előírt fizetése vonatkozó megszorítások politikáját is betartja, befagyasztották a fizetéseket, tudván azt, hogy a fizetések a költségvetésének 30%-át jelentik. A bíróság a műveletek szabályosságára is odafigyel, és belső audit rendszereket alakított ki. A számvevőszék megfigyelései 2010-17-re vonatkozóan azt mutatják, hogy komoly erőfeszítéseket tett a bíróság a belső auditerek és külső auditerek ajánlását figyelembe véve. A bíróság folytatja az esélyegyenlőségű politikáját, növelik a nők arányát a vezetői beosztásokban, és végrehajtja egy munkacsoport ajánlásait, amely 2017-ben állt össze vezető beosztási nők a tagjai ezen csoportnak, és a cél az, hogy felszámolják azon akadályokat, amelyek miatt a nők nem pályáznak vezetőbeosztásra. Az irányítási és vezetői kompetenciákkal kapcsolatos eszköz is segítheti azt, hogy a nők vezetői beosztásokra pályázzanak. A bíróság továbbfejleszti politikáját a környezetvédelmi területen és az EMASZ rendszeren belül. Erőfeszítéseket tett ezen területen mégpedig komoly eredményekkel. Például sikerült a karbon lábnyomot 2010 óta 2,4%-kal csökkenteni. Ezen munkacsoport ajánlásait követvén a bíróság kialakított egy külső kommunikációs politikát. Ennek célja, hogy közelebb kerüljön a polgárokhoz, különösen a fiatalokhoz. Új kommunikációs módszereket alkalmaz, Twitter accountja van, és a YouTube-on is több videót publikált, amelyel elmagyarázza a saját munkáját az EU különböző szakpolitikáiban és szakterületein. Elnök asszony, a bíróság a jövőben is folytatja a hatékonyságra, eredményességre vonatkozó erőfeszítéseit, komoly munkaterhét figyelembe véve, ugyanakkor mindig is korlátozván a kiadásait. Ami a különböző a 33-as kérdésre vonatkozó hibákat illeti a betegségekkel kapcsolatban. Köszönjük a figyelmét, és rendelkezésekre állunk, hogyha kérdéseik vannak. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Így most. És én is szeretnék a bíróságnak köszönetet mondani azért, amit megválasztották a 60 írásbeli kérdésünket. Most következik a számvőszék. Egy nach dem anderen, oké, okay, ja. Sorban haladunk, így most a jelentés készítő kapja meg a szót. Elnézést kér az elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem igazán volt világos számomra, hogy mi itt a struktúra. Azt hittem, hogy minden jelentést meghallgatunk a vendégek részéről, és aztán vitázunk. Először is szeretnék a kollégáimtól elnézést kérni, a kollégám nevében szeretnék elnézést kérni, nem tud itt lenni a kollégám egészségügyi probléma miatt, és engem kért meg arra, hogy képviseljem őt ma. Köszönjük szépen azokat az információkat, amiket a bíróság számunkra elmondott, ami a bíróság ügyek kezelését illeti. El kell mondani azt, hogy az integrált igazgatási rendszer, az e-kúria eszköz, ezek egyetemű javulást jelentenek igazgatási e, szempontból. Szeretnék kitérni arra, hogy a késedelem milyen mértékben hatott ki három bíró kinevezése esetében hogyan hatott ki ez a jogi kérdésekre, az esetekre, és a bírósági szünet során hogyan hat ki a bírók távolléte a munkára. A kollégám nem igazán elégedett a 14-es kérdésre adott válaszsal. A magatartási kódex, illetve a magatartási szabályok előkészítése a munkatársak esetében az úgynevezett revolving door kérdése, a referencia időszak, ezt üdvözlöntőnek tartjuk, és az intézmények közötti kérdés. Hogyan lehet elérni azt, hogy a luxemburgi állások vonzóbbak legyenek a potenciális jelentkezők számára. A luxemburgi életszínvonal, az ottani fizetések az intézményeknél összehasonlítva azzal, ami Brüsszelben a helyzet, e- ezek kevésbé vonzóak a jelentkezők számára. Az is kérdés, hogy e, kívánnak-e valamit tenni annak érdekében, hogy vonzóbbat tegyék a luxemburgi állásokat. Ugyanis a brüsszeli e, állások sokkal vonzóbbak, hiszen itt a megélhetés jóval olcsóbb. Aztán a személyzeti politika, és amit tenni kellett a megtakarítások érdekében a személyzeti politika területén. Úgy gondoljuk, hogy a 250 nem fizetett gyakornok helyzete elfogadhatatlan. A 2019-es költségvetés esetében abból indulhatunk ki, hogy 50 ezer eurót fognak erre felhasználni. Tényleg úgy gondolják, hogy ezeket a gyakornokokat ezzel megfelelően lehet majd bérezni? Blanco úr, és arra kérném, hogy legyenek rövidek, hiszen még az elnyék jelentéstevőket is meg kell hallgatni, és a többi képviselőt is. Tessék! Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bíróság három tagjának kinevezésében bekövetkezett késlekedésnek valóban van kihatása. Természetesen minden esetben vizsgálni kell, hogy ezeket a bírákat időben kinevezték-e, és hogyha ez így történt volna, akkor az igazságszolgáltatás mennyivel működne gyorsabban. Természetesen, hogyha nincsen megfelelő mennyiségű bíró, megfelelő számú bíró, akkor az ügyvitelt is át kell tervezni, át kell szervezni, és az egész igazságszolgáltatási architektúrát restruktúrálni kell. Így tehát a különböző cselekvéseket, a különböző tevékenységeket másképp kell elosztani, és nyilván a többi már dolgozó bírának nagyobb munkateherrel kell megbírkoznia, ami felborítja azt az utazó sebességet, amit egyébként már felvett a bíróság. Fontos, hogy a kibővített kamarák megfelelőképpen működjenek, és az ezzel kapcsolatos hibákat igazából már évek óta látjuk. Az igazságszolgáltatási szünetek alatt különösen jelentős a problémák megjelenése, tehát vannak az úgynevezett fehér hetek, amikor nincsenek bírósági meghallgatások, illetve itt vannak a hivatalos ünnepek. Tehát olyan időszakokról van szó, amikor racionalizálni kell a bírósági munkát, ilyenkor nincsenek tárgyalások, csak nagyon különleges és sürgős esetekben. Természetesen koordinálni kell ezt a gyakorlatot a nemzeti gyakorlatokkal és a nemzeti eljárásokkal is. Így tehát az igazságszolgáltatásban résztvevő személyek, hatóságok, intézmények munkáját össze kell hangolni, és ezekben a hetekben, amikor nincsenek meghallgatások, ekkor lehetne közelíteni egymáshoz ezeket a szervezeteket és hatóságokat. De természetesen figyelembe kell venni, hogy ezek a fehér hetek elvileg olyan hetek kellenek, kellenének, hogy legyenek, amelyek alatt nincsenek bírósági tárgyalások. Ez persze nem azt jelenti, hogy a bírák nem dolgoznak ezekben a hetekben, ők folyamatosan dolgoznak, akár Luxemburgban vannak, akár nem. A bírák sokkal többet dolgoznak, mint bármely más köztisztviselő. Függetlenül attól, hogy éppen Luxemburgban vannak, vagy máshol, azért ne gondolják, hogy nem dolgoznak. Ez egy olyan folyamatos és nagyon komoly munka, amit ők tényleg megállás nélkül végeznek. Ezek olyan hetek, ezek a fehér hetek, amikor nincsenek ugyan bírósági meghallgatások, nincsenek tárgyalások, ugyanakkor a bírák dolgoznak, azon dolgoznak, hogy az éppen folyamatban lévő ügyeket előbbre vigyék és ilyenkor úgy tudnak koncentrálni ezekre az ügyekre, hogy nem kell megszakítaniuk az ügyek vizsgálatát tárgyalásokkal. Az egyéb administratív problémákkal egy olyan jelentés keretein belül foglalkozunk, amely a bírósági munkavégzésen kívüli munkákra vonatkozik, és reméljük, hogy a 2019-es év elején ezt a jelentést be is tudjuk majd mutatni. Ami a luxemburgi közalkalmazotti posztokat illeti, tudjuk, hogy mi ezekkel kapcsolatban az általános helyzet. Itt nagyon magas magasak az árak, sokkal magasabbak, mint Brüsszelben, a lakások drágábbak, és az egészségügyi szolgáltatások is túlzottan magas díjon érhetőek el a közalkalmazottak számára. Tehát nyilván a vásárlóerő alacsonyabb Luxemburgban, mint Brüsszelben, Erről is természetesen beszélnünk kell azon szervezetek és személyek esetében, akik Luxemburgban kapnak munkát. Létrehoztunk egy gondolkozó csoportot ebben a témában, amely 24 ajánlást fogalmazott meg, hogy hogyan lehetne jobbá tenni ezeknek a közalkalmazottaknak az integrációját a luxemburgi életbe és általánosságban Luxemburgba a helyi hatóságok segítségével. Egyfajta tájékoztatási információs kampányt is elindítottunk, hogy a fiatal diplomások a különböző egyetemeken tisztában legyenek ezekkel a lehetőségekkel. Tehát, hogy ők is tudják, hogy a luxemburgi élet rendkívül drága, különösen vonatkozik ez a túldíjazás, vagy a túlmagas díjak, különösképpen vonatkoznak az egészségügyi szolgáltatásokra és a lakhatásra. Tehát nagyon sok intézkedést elindítottunk ennek kapcsán, és ez a gondolkodó csoport most már átalakult egyfajta monitoring csoportá, amely minden egyes luxemburgi intézménnyel kapcsolatban áll. Aztán a nem fizetett gyakornokok kérdésére is kitért az imént az előadónk. ...550 millió eurót kértünk a 2019-es évre a gyakornokok részére, és ennek következtében bizonyára javulni fog a helyzet, tehát lesznek fizetett gyakornokok. Természetesen nem végtelen ez a boríték, amit 2019-re a gyakornokok rendelkezésére tudunk bocsájtani, de már a 2019-es évben reméljük, hogy elfogadásra kerül ez a költségvetési tétel, és akkor ez már javíthat a helyzeten, és még a különböző belső ügyosztályainknak el kell fogadni a gyakornokokra vonatkozó új szabályokat. Az elnyek jelentéstevők két percet kapnak, Szala Franka úr, köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen a bíróságnak és a válaszokat. Megállapíthatjuk, hogy azon esetek száma, amelyekkel foglalkozni kell a bíróságnak, azok száma nőtt, de más területeken csökkenés volt tapasztalható, a lezárt esetek száma csökkent. Nőtt a az esetek kezelésének időtartalma és az eljárások hosszabb ideig tartottak. 16,1 hónap volt korábban, most 17 hónapnál tartunk. Mennyi követőjük van a Twitteren, a YouTube-on? Tudom, hogy sok választ adtak bizonyos kérdésekre, de azt nem mondták el, hogy mennyi követőjük van a YouTube-on vagy a Twitteren hatos kérdés, a Brexit hatásai, nem adtak meg számadatokat. A 22-es kérdésnél 63 brit munkatársról számolnak be, akik különböző kategóriákban dolgoznak a bíróságnál. Vannak-e, van-e valamilyen fajta perspektíva ezen 63 brit állampolgár számára, akik dolgoznak? A Brexit de kapcsolatban még volt egy kérdés a határidőre vonatkozólag, a pályázati kihívások esetében erre sem adtak választ, pedig kíváncsi lennék ezekre a válaszokra. Klinc kolléga, köszönöm szépen elnök úr, asszony. Először is egy általános megállapításom lenne. Örülök annak, hogy egy kivétele minden főtitkár itt van, annál fájdalmasabb az, hogy a tanács nincs jelen, hiszen az elmúlt években most sem találták azt fontosnak, hogy itt legyenek. Persze remélem, ha meg utoljára. Az Európai Bírósággal kapcsolatban számos kérdést feltettek már a kollégák. Itt én főként arra szeretnék koncentrálni, mi hatása lesz a Brexitnek. Azt mondták a válaszaikban, hogy van egy speciális tanácsadójuk, amely segít önöknek abban, hogy lássák a kihatásokat, és a megfelelő intézkedéseket hozhassanak. Lehet, hogy az önök számára sokkal több munkát fog majd jelenteni a Brexit, hiszen a, az Egyesült Királyság távozása az EU-ból nehéz döntések elé állítja önöket is. Kíváncsi vagyok a résztekre. Nem tudjuk azt, hogy a Brexit hogyan fog majd kinézni, hogy ez majd valóban a megállapodás alapján fog -e történni, akkor könnyebb lesz, hogyha majd kemény Brexitről lesz szó, akkor sokkal nehezebb lesz a dolog. Kíváncsi vagyok itt a részletekre, és egy becslésre is, hogy pénzügyi szempontból ez mit fog jelenteni. Ami a gyakornokok fizetését illeti, erről már beszéltünk, csak arra emlékeztetnék, hogy az ombudsman egyértelműen elmondta, hogy a nem fizetett munka a rossz igazgatás jele, és örülnék, hogyha erről e, beszélnénk. Jávor kolléga. Thank you, Chair. I try to do it in two minutes. So first I have... Köszönöm, elnök asszony. Először is a tanácssal kapcsolatban lenne egy észrevételem. Ismét szeretném kihangsúlyozni, hogy állandó problémáink vannak a döntéshozatal átláthatóságával, kapcsolatban a tanácsnál, és a KONT szakbizottságnak is vannak nehézségei a mentesítési eljárás során abban, hogy a tanácssal jól tudjon együttműködni. Ezt ismét és ismét el kell, hogy mondjam, sokkal erősebb együttműködésre van szükség a tanács részéről. A bírósággal kapcsolatban lenne egy eset, amit megemlítenék. Nemrég volt egy botrány a Taragász ideiglenes bíróval kapcsolatban, amely egy rendszer szintű problémára hívta fel a figyelmet az ellenőrzésekkel és az érdekellentétek ellenőrzésével kapcsolatban. A bíróságtól kérdezném, hogy milyen intézkedéseket tervez, vagy vezetett már be a bíróság azért, hogy jobban lehessen ellenőrizni a bíróság tagjait, és így el lehessen kerülni az ilyen érdekellentéteket, mint amelyet Teregesz bíróval kapcsolatban megismerhettünk. Ami a számvevőszéket illeti, megint csak volt nemrég egy eset, Pinkston úrral kapcsolatban egy korábbi számvevőszék tagról van szó, az Olaf nyomozási jelentést olvashattuk ezzel kapcsolatban. Úgy tűnik ez alapján, hogy megint csak rendszer szintű hiányosságok vannak a számvevőszégi tagok kiadásainak ellenőrzésében. Megint csak a kérdésem az, hogy a számvevőszék milyen intézkedéseket vezetett be arra, hogy el lehessen kerülni a jövőben a tagok kiadásaival kapcsolatos visszaéléseket. Elnök, külön választottuk a bíróságot és a számvevőszégeket. Akkor itt leállnék. Dion képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Pár kérdésem lenne csak. Az első az új viselkedési magatartási kódex, vagy ennek az új változata. Azt hiszem, hogy ez jó irányba mutat a kérdésem. Jávor kollégával hasonlatosan az lenne, hogy az ellenőrzések hogyan folynak. Tehát a, tag, a togok a, bejelentik a pénzügyi érintettségeiket, de ki ellenőrzi ezeket? Mi alapján ellenőrzik? Csak a bíró által bejelentett adatokat ellenőrzik? Vagy esetleg más információs forrásokat is keresnek? Ami a revolving doors kérdését illeti. Szeretném tudni, hogy az új szabályokat mikortól lehet figyelembe venni, a mentesítési eljárás jóváhagyásakor már ezen új szabályokat figyelembe vehetjük-e. Ami a missziókat illeti, mindig túlbecsülik a missziókra költött összegeket, de az összes képzési tevékenység, amelyben bírák részt vesznek, a kérdés az lenne, hogy ez mennyire fontos az ő munkájuk szempontjából. Végül pedig, de ez azt hiszem ugyanaz, akkor ennyi, köszönöm. Én is szót kérnék, még akkor is, hogyha nem tudom meghallgatni a választ, mert vissza kell mennem Németországba. A magán használatra mennyire lehet a tagoknak és mondjuk családtagoknak is felhasználni bizonyos tankolási kártyákat. A egy majdnem fős delegációról beszélünk, és a szponzori kérdésekről kérdeztük őket. Azt mondták, hogy nincsen szponzorálás, de hogyha 12 tolmácsot rendelkezésre állítanak, akkor ezzel mégiscsak szponzorálják az eseményt. Nincsen kétségem azzal kapcsolatban, hogy itt egy óriási partiról van szó, nagyon sokan részt vettek. A kérdés az az, hogy miért kell ezt a bíróságnak szponzorálnia. Ami pedig az új irányítási szabályokat illeti, mikortól lesz ez működőképes. Elnézést, hogy most mennem kell, de köszönöm szépen, most megadom a szót a válaszadásra. Je remercie les membres de cette commission. Köszönöm szépen a szakbizottsági tagoknak, hogy feltették ezeket a kérdéseket, ezzel is bizonyítván, hogy érdeklődnek a mi tevékenységünk iránt. Na most a bíróságon lezárt ügyek száma csökkent a 2016-os évhez képest, ennek több magyarázata is lehet, meg kell néznünk az elvárásokat a bíróság irányába, hogy át kellett szerveznünk a munkánkat a reform két fázisa miatt, aztán egyszerre nagyon sok új bíró érkezett, át kellett alakítanunk a tevékenységünket, és különböző felépítésű kamarákat kellett felállítanunk. Így nyilván egyértelmű, hogy szükségünk volt egyfajta bejáratási időszakra, mielőtt még a reformok jó hatását érezni lehetett volna. Mindenképpen úgy gondolom, hogy pozitív az előrehaladás, az ügyek lezárásának az ideje csökkent, és hogyha megnézzük a benyújtott ügyek és a lezárt ügyek arányát, akkor itt is igen pozitív változásokat látunk. A kommunikáció kapcsán a Twitter csatornánkon 53 ezer követőnk van, ez nagyon fontos, és ezek a követők igen elkötelezettek, különös mértékben magas az elkötelezettségi szintjük. ami a döntéseink és az általunk szervezett események kommunikációját illeti, természetesen fontos, hogy ezeket úgy valósítsuk meg, hogy nem árasztjuk el a követőinket felesleges információval. A válaszok kapcsán a bíróság bejelentette a munkatársainak, hogy van-e lehetőség arra, hogy állampolgársággal nem rendelkező személyeket alkalmazzunk. Sajnos erre nincsen lehetőség. 63 brit személyről van szó egyébként, csak és kizárólag kivételes esetben alkalmazhatunk olyan személyeket, akik nem Európai Uniós állampolgárok és az idáig természetesen biztos, hogy angol nyelvre is le kell majd fordítani minden egyes bírósági határozatot a Brexit után is, tehát erre alkalmas munkatársakra szükségünk lesz a Brexit után is. A Brexitet természetesen figyeljük, és azt is, hogy az adminisztratív és igazságszolgáltatási tevékenységünkre ez milyen kihatással lesz. Van sok olyan információ, például a kiválasztási eljárás, ami nem szerepelt a kérdőívben. Például, hogy mikor kell kiírni a megüresedett állásokat. Hogyha a 123. cikk értelmében vett különös szakértőről, különleges szakértőről van szó, akkor itt láthatóak azok a szabályok, hogy az ilyen különleges tanácsadói posztokat hogyan kell kiírni, hogyan kell meghirdetni. Bradley úr, aki jelenleg a különleges tanácsadó, ő különleges képességei és készségei miatt került kijelölésre erre a posztra, Egészen pontosan azért, mert az Európai Konvent és az ezzel kapcsolatos szerződések kidolgozásában résztvevő munkacsoportokban dolgozott, ezen kívül bíróként dolgozott, és a parlament jogi szolgálatánál is van munkatapasztalata. És nézzük a gyakornokok fizetését. Miután megkaptuk az ajánlást az Európai Ombudsmantól, azonnal léptünk, részletesen megvizsgáltuk a gyakornokok kérdését. Több hónapot töltöttünk azzal, hogy előkészítsük azt a döntést, amit el kell fogadni. Természetesen már csak a költségvetési hatóságtól várjuk a megfelelő anyagi forrásokat, és ez is elindulhat. A tagok összeférhetetlenségi kérdéséről természetesen szólunk a viselkedési kódexünkben, amely jelen pillanatban is érvényben van, tehát ezeket az összeférhetetlenségi szabályokat most is ellenőrizzük. Több oldalról is meg kell vizsgálnunk a jelölteket. Először természetesen vagyonnyilatkozatot és érdekeltségi nyilatkozatot kell, hogy kitöltsenek maguk a jelöltek, hogy megvizsgáljuk, hogy megfelelően független személyeknek tekinthetjük-e őket. Ezen kívül most már részletes vagyonnyilatkozatot is ki kell tölteniük, amelyben az is megjelenik, hogy esetleg részvényesei egy cégnek, hogy milyen beruházásaik vannak, milyen cégekben vannak rész, részesedéseik, így tehát az elnök személyesen megvizsgálhatja ezeknek a személyeknek az érdekeltségeit, mielőtt a kijelölésükről döntene, így az összeférhetetlenségi kérdéseket átláthatóan megoldhatjuk majd. Természetesen arra is lehetőségünk van, hogy a tagállami hatóságokkal felvegyük a kapcsolatot, tehát azért széles palettán mozognak azok az intézkedések, amelyekkel az összeférhetetlenségi kérdéseket megvizsgálhatjuk. A kiküldetések kapcsán tulajdonképpen a kiküldetéseknek az a lényege, hogy a tagjaink valamilyen protokolláris vagy hivatalos eseményen az elnök arra kéri a hozzászólót, hogy röviden fogalmazzon és fejezze be a hozzászólását. Tehát ott tartottam, hogy a kiküldetések arra szolgálnak, hogy a tagjaink képviseljenek minket a tagállami hatóságoknál. Természetesen vannak egyéni költségeik, ezeken az eseményeken a tagjainknak. Nyilván ezt megfelelőképpen kezelni kell. Úgy gondolom, hogy akkor ezzel be is fejezhetem a hozzászólásomat. Köszönjük szépen, Brakov Fúr, köszönjük a válaszokat. Nagyon örülök annak, amit elmondott a brit munkatársakkal, köszönetet mondunk önnek, hogy lehetőséget nyújtanak ezeknek a személyeknek, hogy ott maradjanak az intézménynél a Brexit után is. Már csak két óránk van, úgyhogy lépjünk is tovább. Öt percre adnék szót a számvevőszék képviselőinek, hogy megtartsa a prezentációját. Január 29-én a számvevőszék elnökével az informális belga tag kapcsán lesz majd egy zárt ülésünk. Hogyha valaki szeretne ezzel kapcsolatban feltenni kérdést, akkor ezt inkább halassza el majd erre a januári ülésre. Tehát ebben a konkrét kérdésben kérném, hogy majd januárban kérdezzenek, a főtitkár úr parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, köszönöm szépen a képviselőknek, hogy meghallgatnak. 2017-ben 97 publikációt készítettünk el. Ez azt jelenti, hogy minden negyedik napon publikáltunk egy nagyon fontos anyagot, 55 specifikus éves jelentést készítettünk el, és ezen kívül számos véleményt fogalmaztunk meg. Több mint 5000 helyszíni munkanapot könyvelhetünk el, mind a 28 tagállam érintett, és plusz még 27 harmadik ország is. Foglalkoztunk vasúti közlekedéssel, a fiatalok munkanélküliségével, ivóvízkezeléssel, fiatal gazdákkal, közös európai légtérrel, migrációs politikákkal és migrációs hotspotokkal. A gazdasági kormányzásról is készítettünk auditot, aztán a görög válságról is, és az alternatív vitarendezési módszerekről. különös mértékben odafigyeltünk az Európai Parlamenttel való kapcsolattartásra. Elkészítettük az éves jelentésünket, és a tagjaink több mint 60 prezentációt készítettek olyan témákban, amely a parlamentet érintette, és ezen kívül kétoldalú tárgyalásokon is részt vettünk a parlamenttel. Reméljük, hogy így az auditok alatt egyértelművé váltak azok a mutatók, amelyek a mi munkánkra vonatkoznak. Úgy gondolom, hogy pozitív előrelépés történt az előző évhez képest, ami a médiákat illeti, a láthatóságunk a médiákban mindenképpen növekedett a 2017-es év folyamán. a különleges jelentések elkészítésének ideje átlagban 14,7 hónap volt, és tudom, hogy itt a Költségvetési Bizottság szempontjából különösen fontos az, hogy a kettős célkitűzésünket, ami a diversifikáció és a megfelelő finanszírozás maximálisan teljesítsük. Szeretnénk emellett a lakossághoz közelíteni, különösen a fiatalok számára elérhetőbbek lenni. Számos kezdeményezést indítottunk el 2017-ben, európai szintűeket és regionálisakat is. Ami a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget illeti, a felső posztokra szeretnénk több nőt is jelölni, jelen pillanatban 37%-on állunk. Különösen az audit tekintetében vannak még nagy különbségek, tehát folytatni kell az erőfeszítéseket, hogy növelni tudjuk a nők tagját, nők arányát a felső vezetők között. 40%-os kvótát állapítottunk meg a nők számára minden fontos vezetői beosztásban. Egyelőre 37%-on állunk, de reméljük, hogy el tudjuk érni ezt a 40%-ot. Engedjék meg, hogy néhány mutatót konkrétan is ismertessek. Az 5%-os leépítéssel kapcsolatos célt elértük, a belső auditra vonatkozó célkitűzést elértük, a biztonsági célkitűzéseket szintén elértük, és megszereztük a megfelelő EMAS környezeti tanúsítást is. 2017-ben folyamatosan követtük a parlamentet, követtük a parlament munkáját, és szoros együttműködésben dolgoztunk. Az administratív reformot, melyet nem olyan rég indítottunk el, megfelelően konszolidáltuk, és az új költségvetési politika és az új ellenőrzési politika is most már megfelelőképpen működik. Az éves tevékenységi jelentéshez tartozik egy melléklet, is, ezt eljuttattuk az önök szakbizottságához, valamint a kérdőívre is részletesen válaszoltunk. Természetesen rendelkezésükre állok, hogyha van még kiegészítő kérdésük. Congratulations! Gratulálunk! Betartotta az öt percet, nagyon jó. A következő hozzászóló, a jelentéskészítőnk, Alexander asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, még egyszer szeretnék kollégám nevében elnézést kérni, aki betegség miatt nem tud ma jelen lenni, és én fogom majd feltenni az ő helyében a kérdéseket. Az Olaffal folytatott tárgyalások, az új igazgatási megállapodás együttműködés az új európai államügyességgel. Ezzel kapcsolatban tudna-e valamit mondani, hogyan zajlanak ezek a tárgyalások, mi a helyzet itt? Persze nem az egyes eseteket szeretnénk megvitatni, de arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi a helyzet a meghallgatásokkal. Szeretnék látni, hogy mi a jelenléte a, a tagoknak, mi a helyzet az ütemtervel, ezt szeretnénk nyomon követni, és szeretnénk információkat erről kapni. Ön is beszélt az egyenlőség kérdéséről, az remátkozó intézkedésekről is beszélt. Úgy gondolom, hogy eh, ebben a mentesítésben emlékeztetni kell a tagállamokat arra, hogy itt egy eljárást kell létrehozni, mindig egy férfi és egy nő nevét kell megadni a kinevezéseknél, és így talán jobban el lehetne osztani a posztokat. A 40%-os kótáról beszélt, ezt a kvótát reálisnak tartják, de milyen fajta időkeretben tartják ezt reálisnak, mikorra akarják ezt elérni. Szó volt arról is, hogy külső szakértőket szerződtetnek a bankszonálás tekintetében. Nem lenne jobb, hogyha ezeket az eszközöket arra használnák fel, hogy házon belül javítsák a szaktudást ezzel kapcsolatban, hiszen elég sokáig kell még foglalkozniuk ezzel a témával, tehát valószínűleg ez még egy ideig téma marad, és ezért jobb lenne, hogyha az önöknél lenne egy ilyenfajta szakértő. Aztán itt van még az érdekellentét. az a benyomásunk, és van egyfajta olyan fajta kiválasztás, amely megfelel olyan érdekeknek, amelyek még a ki taggáválás előtt fennálltak. Lehet, hogy erről is tudna valamit mondani. Szeretném, hogyha a számvőszék gondoskodna arról, hogy még a gyanú árnyéka se jelenjen meg tagjaik érdek ellentétei miatt. Rendkívül kényes ez a téma, és mindenképpen szeretnénk, hogyha itt egyfajta eredményorientált költségvetés lenne, és egyértelmű függetlenség lenne, és ezért lenne jó, hogyha nem lenne semmilyen fajta ilyen kételj. Jobb lenne, hogyha nagyobb lenne mobilitás a szemvőszegi tagok esetében azt biztosítván így, hogy nehogy egyes témáknál leragadjanak, és emiatt esetleg kevésbé lennének semlegesek. Elnök, köszönöm szépen, főzitkár úr, kívánna válaszolni ezekre a kérdésekre? Eh, empiezo con el, la cuestión de Olaf, el, el acuerdo de... Köszönöm. Kezdeném az Olaffal. A megállapodás jó úton halad. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy még mielőtt nem soká aláírnák ezt a megállapodást, nagyon jó az együttműködésünk az Olaffal. Teljesen rendes körülmények között folyt ez az együttműködés. És nemrég közös képzéseket szerveztünk, valamint egy szemináriumot a bevált gyakorlatok átadásáról jövőre tervezünk. Mint már mondtam, a megállapodás a lezárás előtt áll már, még van néhány megoldandó kérdés. Egyrészt az európai főügyész szab- szerepével kapcsolatban. Ez nagyon fontos, hiszen az OLAF működésére ez fontos és nagymértékben kihat valamint a számvevőszék működésére is, ami azt jelenti, hogy ha szabálytalanságokra öm, találnak az audit során, akkor hogyan kell ezt bejelenteni a számvevőszéknek. Ami az olaf kialakított kapcsolatainkat illeti, mindenképpen ö, elmélyítetten kell ezekről beszélni, és ugyanígy a főgyésszel kapcsolatos, a főgyésszel kialakított kapcsolatainkat is el kell mélyíteni, azt remélvén, hogy pontosabb lesz majd a kapcsolataink leírása a főügyészséggel. Ami a számvevőszék volt tagját illeti, erre vonatkozóan elhangzott egy kérdés. Nos, 2016-ban már a számvevőszék különböző intézkedéseket hozott azért, hogy megerősítse a például sofőrök használatával a hivatásos autókkal kapcsolatos szabályokat és ellenőrzéseket. 2018-ban a tagok misszióinak az engedélyezése ...2018 februárjáig ez az elnök hatáskörébe tartozott, mostantól azóta februártól pedig már a főtitkár hatáskörébe tartozik, és tehát az összes misszióra vonatkozóan egy belső és egy ex ante és egy ex post kontroll is vonatkozik. Korábban is voltak ilyen ellenőrzések természetesen, de az elnök hatáskörébe tartoztak. Mostantól, februártól pedig egy egész csapat foglalkozik azzal, hogy ellenőrizze ezen kiadásokat, és ezzel megerősítettük a rendszert. Hiszen ezen munkatársak hozzá vannak ahhoz szokva, hogy nagyon sok missziót ellenőrizzenek, tehát mindenképpen képesek arra, hogy ilyen kiegészítő értékeléseket végezzenek. Úgy gondoljuk, hogy nem rendszer szintű problémáról van itt szó, itt egy egyedüli esetről beszélünk. Felmerült egy kérdés az esélyegyenlőséggel kapcsolatban is, a 40%-os kvótáról. Nos, ez a 40%-os kvóta már most létezik bizonyos egységeknél, a fordítói igazgatóságon például. Ami a vezetői posztokat illeti, valóban ott nem mindig érik el a 40%-ot. És az audit területén még nehezebb ezt elérni, de itt csak becslésekről van szó. Figyelembe kell venni azt is, hogy az egyes munkatársak nyugdíjkorhatára más és más, valamint az előléptetési pontrendszert is figyelembe kell venni. Úgy gondoljuk, hogy ezt a 40%-ot 2019-re el tudjuk érni. Ami a bankszanálásnál dolgozó munkatársakat illeti, itt három fronton lépünk egyszerre. Egyrészt próbáljuk a belső tapasztalatot javítani, a belső munkatársak kompetenciáin igyekszünk javítani. Ehhez arra van szükség, hogy a munkatapasztalatból merítkezzünk, és így tudjuk javítani a tapasztalatainkat. Ami a bankszanálást illeti, szerencsére nem sok ilyen volt eddig, de az is igaz, hogy ezen a területen nincs még sok szakértő. És a szakértők többsége inkább az Európai Központi Banknál szeret dolgozni, ez logikus. Ezért tehát nehéz nekünk szakértőt találni. Néhányat sikerült felvenni, és a belső képzéseinken is igyekszünk javítani, de lehetséges, hogy külső szakértőkre szorulunk ahhoz, hogy az auditjaink minőségén tudjunk javítani, és hogy valóban rendelkezzünk ezen szakértelemmel, és így a belső munkánkat tudjuk megerősíteni. Ami az összeférhetetlenséget illeti, a konkrét esetet, eseteket nem ismerem, amelyekről szó esett, úgyhogy nem tudok erre konkrétan válaszolni, de a számvevőszék tagjainak mindig be kell nyújtaniuk egy érintettségi gyilatkozatot, ezt az elnök írja alá. Itt egy magatartási kódexről van szó, amely ezen esetekre vonatkozik, és olyan esetekben, ahol valaki azt gondolja, hogy összeférhetetlenség merülhet fel bizonyos kérdéssel kapcsolatban, ebben az esetben ez a tag kilép ebből az ügyből saját maga, és a számvevőszéknél ez egy teljesen bevett szokás. szokás. Természetesen rendelkezésükre állok, hogyha konkrét kérdéseik vannak, és erre választ adunk szívesen. Can I move on to the, uh, the shadow? Elnök, most a shadow két percet kapnak. Szelafranka úr elsőként. Mikrofon kérnénk. Eh, hemos visto con satisfacción que en 2017... Köszönöm. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy az esetek bemutatása és a jelentés elkészítése között mindössze 14 hónap telt el átlagban, ami mindenképpen felgyorsulást jelent az elmúlt évhez képest sőt, sok esetben 13 hónapra csökkent ez az időszak. Aztán voltak 16 hónapok is, de a tendencia mindenképpen pozitív. Tehát a pénzügyi szerződésben, elő, a pénzügyi rendeletben előírtak, mégiscsak érvényesültek, és 67%-ban sikerült betartani a megfelelő határidőket. Ami viszont a kérdőívre adott válaszokat illeti, például a szociális vagy a közösségi médiák kapcsán nem kaptunk egyértelmű választ, hogy a különböző közösségi médiákban például hány követőjük van. Aztán a, tizen, a 15. kérdésre egyetlen számadatot sem látok válaszként, a fizetések kapcsán. A 33-as kérdésnél az externalizálásról van szó, de de itt pedig sajnos eléggé homályos választ kaptunk, amiből tulajdonképpen semmi sem derül ki. A 37. kérdésnél a 2014-es évet veszik alapul a reciklálásnál és a hulladék feldolgozásánál, ami így elég furcsa. Köszönöm szépen, Klinz úr. Köszönöm szépen. A jelentésben az úgynevezett biztonságos munkahely projektről beszélnek. 1,7 millió euróba került ez, és kíváncsi lennénk, hogy mi volt a lényeg ennek a projektnek, és hogy ez egy egyszeri esemény volt-e, vagy jövőre ezt megismétlik-e. Aztán az is érdekelne, hogy van-e kapcsolat az Európai Számvevőszék és a Nemzeti Számvevőszékek között. Ha igen, akkor milyen jellegűek ezek a kapcsolatok? Hogy ezek egyfajta lehetőséget nyújtanak-e arra, hogy a különböző tagállamok számára a legjobb gyakorlatokat kicseréljék. Hálás vagyok azért, hogy az Európai Parlament kívánságát figyelembe vették, hogy gyorsítsuk meg a mentesítést, és jelenleg az a helyzet, hogy jövőre minden más intézmény esetében az új ütemtervet tudjuk majd tartani. Jávor úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. meg sporulom önöknek, hogy nem akarok két intézményről egy percen belül kérdezni. A Pinkston eh, esetre eh, eh, visszatérve, amiről már lesz egy zátkörű ülés, említették, hogy volt egy eset, egy egyéni eset, és ez nem egy rendszerszerű probléma, őszintén szólva. Nem vagyok abban biztos, hogy egyértelmű ez a válasz, hogy ez egy egyéni eset volt, és nem rendszerszerű. Volt egyszer egy rendszer szintű vizsgálat, ahol az ECA minden tagját megvizsgáltak, és a következtetés az volt, hogy nem volt semmilyen probléma, és utána, hogyha ez megtörténni, akkor tényleg egyetetlenik azzal, hogy ez egy egyéni eset volt, hogy az ECA egyik tagja járt el helytelenül, de amíg ez nem történik meg, az ek t azt kérném, hogy legyen egy rendszer szintű felvizsgálata az EK tagokat, megvizsgálván az, hogy nem éltek-e vissza a támogatással, tehát ne forduljon elő olyas, mint a Pinkston esetben. Köszönöm, de Jong úr. Ebben az esetben a számvevő szék esetében nincsen semmilyen külön kérdésem. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Akkor most visszatérünk a főtitkárhoz, hogy megválaszolja a kérdéseket. Köszönöm szépen a szót a szociális hálózatok kérdése, a közösségi média kérdése. A Twitteren 7000 követőnk van, a YouTube-on 863. A tavalyi számokkal nem rendelkezünk, nem tudjuk, hogy mennyivel nőtt a követőink száma, de persze ezt majd eh, megnézhetem, és el tudom ezt küldeni majd Szalafranka úrnak. A 15-ös kérdés a tisztviselőkkel kapcsolatban. A többi bevételi forrásra válaszolva nincsen más bevételi forrás. Voltak olyan esetek, amikor egy korábbi tisztviselőt meghívtak egy zsűribe, vagy egy ö, ö, kiválasztó bizottságba, és akkor kapott költségtérítést a hotel, illetve az utazás esetében. A 33-as kérdésnél a kiszervezett feladatok kérdése. a bizottság PMO-jának. Számos feladatot kiszerveztünk, a kifizetési tevékenységeket, minden olyan tevékenységet, amely közvetlenül nem kötődik a számvevőszék tevékenységehez. ahol nem volt saját informatikai felszerelésünk, ott működünk a többi intézménnyel, és a bizottság PMO irodája egy olyan eszköz, amit használni tudunk. És ezért fizetünk és Átadunk egy posztot, így a saját adminisztratív személyzetünket hatékonyabbá tudjuk tenni, és a munkatársokat főként a fő feladatainknál tartjuk meg, tehát az auditnál, a vizsgálatnál. 37-es kérdés. A számvevőszék sokat foglalkozott azzal, hogy az EMAS tanúsítványt megtarthassuk, nagyon sok mindent tettünk ennek érdekében, és megtartjuk, betartjuk ezeket a normákat, sőt erősítjük is azokat. Van egy specifikus jelentésünk is ezzel kapcsolatban, az EMAS-ról, amelyet szívesen átadunk önöknek, ebben benne van minden intézkedés és indikátor. További fellépést is tervezünk, például szeretnénk elérni azt is, hogy az intézményekből teljes mértékben kitiltsuk a műanyagot, és úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos előrelépés lehet. Az úgynevezett biztonságos munkahely projekt 1,7 milliót használtunk fel erre egyszeri alkalommal, hogy kerítést vonjunk a számvevőszék köré, és megfelelő beléptető kapukat is építettünk. A spanyol rendőrség, az Interpol és a luxemburgi rendőrség támogatott bennünket ebben. Egy kamerarendszert is kiépítettünk. Néhány kisebb dolgot még rendeznünk kell, például egy belső hangos bemondó rendszert kell kiépíteni, hogyha szükség lenne egy evakuálásra, de ezek is egyszerű kiadások. Ami az együttműködést illeti, a számvevőszék és más intézmények között ezt a kis szerződés rögzíti, támogatást kapunk a nemzeti számvevőszékektől is, rugalmas a keret az együttműködés esetében. Évenként találkozunk a számvevőszéki elnökökkel Luxemburgban, és számos munkacsoporti ülés van, kapcsolattartók vannak, hogy fenntartsuk ezeket a hálózatokat a különböző témákban, például az eljárásokról cserélünk eszmét, vagy információkat cserélünk ki. A nemzeti szemőszégi tisztviselőket is elküldik hozzánk, ugyanígy a mi munkatársaink is elmennek a nemzeti számvevőszékekhez. Jávor úr kérdésére válaszolva, azzal kapcsolatban, hogy a probléma szisztematikus jellegű lenne, az Olaf jelentésről beszélek, itt nem volt utalás arra, hogy a probléma rendszer szintű lenne, volt egy egyéni probléma, ezzel nem lehet megkérdőjelezni a teljes rendszert. Léna elnök úr már bejelentette azt, hogy lesz majd egy vizsgálat a régi és az új rendszer esetében is, és szerintem Léne úr ezzel kapcsolatban önöknek majd még konkrét dolgokat fog megnevezni. Elnök, köszönöm szépen, főzitkár úr, hogy ilyen hatékonyan válaszolta meg a kérdéseket, és hajlandó további információkkal is szolgálni, amennyiben arra szükség van. Köszönjük szépen. Most akkor retérhetünk a fennmaradó négy intézményre. Lehet, hogy ezeket egyszerre lehetne meghallgatni. Minden főtitkár 5 percet kap. Először is a Gazdasági Szociális Bizottsággal kezdjük. Brunetti úr, a főtitkár, övé a szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy a bizottság munkája 2017-ben a jogalkotási mandátumának megfelelően folyt, összesen 150 véleményt és jelentést készített. Kommunikációs erőfeszítéseket tettünk azért, hogy a többi intézményen túlmenően is kommunikációs tevékenységeket végezhessünk, és hogy figyelembe vegyük a helyi kihatásokat, tehát a civil társadalom különböző öm, aspektusát tudjuk tükrözni. Nagyon sok különböző úgynevezett growing local tevékenységben is részt vettünk. Itt specifikus ajánlásokat dolgoznak ki a tagok a tagállamokban azért, hogy közelebb kerülhessenek a civil társadalom egyes komponenseihez. Erre néhány konkrét példám is lenne, hogy az EU munkája az, hogyan járulunk hozzá. A bizottság Európa jövőjéről szóló fehér könyvvel kapcsolatban 27 vitát és konzultációt folytattunk a tagállamokban, több mint ezer személy vett ezeken részt. Aktívan részt veszünk az európai szemeszter munkájában és a szociális pillérrel kapcsolatos munkában. És még egy fontos elem az, hogy a bizottsággal közösen létrehoztuk a körkörös gazdaságra vonatkozó platformot. Ez nagyon fontos eleme az EU jogalkotási munkájának. Ezen kívül felhívnám a figyelmet arra, hogy elég nagymértékben nőtt a Twitter követőink, 20%-kal száma, és más területen is a követőink száma nőtt, a Facebook követőink száma 29%-kal nőtt. 96,5%-os a költségvetési felhasználási arányunk, erre nagyon büszkék vagyunk, mert azt mutatja, hogy a költségvetési szigor nagyon nagy nálunk is. És nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a számvevőszék 2017-ben és korábban sem talált specifikus észrevételeket a költségvetésünk végrehajtásával kapcsolatban. Ami a munkatársakat illeti, 2017-ben lezártuk ezt az 1%-os csökkentést, amelyet 2013-ban hoztak. Tehát összesen az Európai Parlament felé történő és a kutatási központ felé történő transferek után 8,1%-kal csökkent. Külön örülünk annak, hogy a legutóbbi adatok azt bizonyítják, hogy jelenleg a, ami az esélyegyenlőséget illeti, a felső vezetők között 53% a nő, és a középszintű vezetőknél pedig 50%-os az arányuk, ami a parlamenttel történő együttműködést illeti. A 2014-es megállapodás, 13-as megállapodás, a különböző szakbizottságok és EGSB bizottságok közötti és egyéb bilaterális kapcsolatokat illeti, ezek megerősödtek a régiók bizottságával szintén folytatódik az együttműködés. 2017-ben a köztes értékelés elkészült, ez lehetőséget adott arra, hogy a fordítói szolgálatokat összevonjuk, az informatikai, az épületigazgatási szolgálatokat összevonjuk, és így nagyon komoly megtakarításokat lehet elérni az Európai Uniós adófizetők a részleteket a kérdésekre adott válaszainkban megtalálhatják. Van két elem, amely aggaszt minket. Egyrészt azt látjuk, hogy elég, magyar, elég komoly az alul investálás informatikai területen, a költségvetés 60%-án járunk, miközben ennél sokkal magasabb az arány más intézményekben. Erre próbálunk megoldást találni. További aggodalomra ad okot, és ezzel foglalkozunk, az épületek és a üléstermek rendelkezésre állása. A bizottsággal közösen dolgozunk azon, hogy a Vammerland épület rendelkezésünkre álljon, hiszen azt szoktuk bérelni a régiók bizottságával közösen, a bizottságnak kell erről döntenie 2021-ig. És elnök úr, ha megengedi, még pár szót szólnék a zaklatás kérdéséről. Tudom, hogy itt különböző hírek és hírek hallhatók és cikkek olvashatók. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon komolyan vesszük a zaklatás kérdését az intézményünkben. Ami a tagok kezdeményezését illeti az elnök ráhatására és a csoport elnökök kezdeményezésére. Ennek következtében rövid távon reformot indítunk útjára azért, hogy a tagok, ami a zaklatás megelőzését és az az elleni felépést illeti, eszközökkel, konkrét eszközökkel rendelkezhessenek. Ami az aktív politikánkat illeti, volt egy konkrét döntés az aktív zaklatással kapcsolatban, és ami az etikai tanácsadónkat illeti, ő teljes mértékben elutasítja azt, hogy az igazgatásunk vagy az igazgatásból bárki akadályozná azt, hogy az emberek elmondják a véleményüket. Éppen az ellenkezője az igaz. Mi bátorítjuk azokat, akik ettől szenvednek, azok, akiknek a munkahelyükön problémáik vannak, bátorítjuk őket arra, hogy ezt elmondják. 2018-ban különböző feszültségek voltak érezhetőek az intézményünkben. Erről részletekkel nem szolgálhatok, hiszen itt bizalmas kérdésekről van szó, és meg kell védenünk a kollégáinkat. Természetesen a duty of care, a gondos eljárás is kötelez minket erre. Pozitív lépéseink vannak, ami az igazgatási, az orvosi és pszichológiai ellátást illeti, és minden lehetőségre nyitottak vagyunk, hiszen a munkahelyen a munkatársak méltóságának és tiszteletben tartásának a kötelezettsége rendkívül fontos számunkra. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Most a régiók bizottsága következik. Burinek főtitkár úrnak adom meg a szót. Köszönöm, alelnök úr, Vogan úr. Üdvözlök mindenkit, tisztelt tagok és előadó asszony, Ajala Szenders úr, ö, asszony, elnézést. Ami a jelentést illeti, itt nagyon részletes információkat láthatunk. Én három fő tendenciát szeretnék kiemelni. Az első a választás előkészítése. 2019-ben lesznek a választások, és már 2017-ben elkezdtük ezt előkészíteni. A második az együttműködési megállapodás. Az EGSB-vel közösen foglalkozunk ezzel, de konkrétan pár tag foglalkozik a parlamenttel történő együttműködéssel. Idén pár hónap múlva, 2019. Február, februárban ünnepeljük az együttműködésünk ötödik évét. Harmadsorban pedig kitenkintést szeretnék adni a mostani időszakon túlmenő együttműködésre ami 2017-et illeti a választások előkészítésével kapcsolatban, fél év van már csak hátra a választásokig, ezt mindenki tudja. Ahogy Tajani elnök úr is elmondta, a helyi demokrácia, az európai demokrácia, a demokratikusan megválasztottak szövetsége itt a tét. Szeretném ezt az alkalmat kihasználni arra, hogy az intézmény közi aláírásokat politikai szinten már elértük, és igazgatási szinten is a főigazgatók, a kommunikációs főigazgatók között. Ami az intézményközi kampányt illeti, ez alapján az alelnök de Sziszó úr ezt bemutatta számunkra. Nagyon fontos partnerek vagyunk, ami a szavazási és választási kezdeményezéseket illeti, a közösségi hálózatokon folytatjuk az ezzel kapcsolatos kommunikációt. A polgárokkal történő párbeszédünknek ez nagyon fontos része, ezt mi szisztematikusan megszervezzük a régiók bizottságának szintjén. 180 polgári párbeszédet indítottunk 2017-ben a 28 tagállamban. Ezen túlmenően egy internetes alkalmazást is ki alakítottunk, Have Your Say in Europe, ezzel több mint 40 ezer polgárt tudtunk elérni. Ezen kívül különösen a fiatalokat próbáljuk elérni, akik most először fognak szavazni, azért, hogy aktívan a kampányolás őket is érintse. A parlament és a régiók bizottsága közösen szervezett 17-ben és 18-ban is egy Europcom nevű kommunikációs eseményt Brüsszelben. Több mint 1500 kommunikátort vontunk be. Felhívjuk a polgárok figyelmét az európai projektek támogatására, és meg fogjuk, intenzívebbé fogjuk tenni ezen felhívásunkat a következő hónapokban. Ami a kommunikációs szinergiákat illeti, így a megállapodásunk nagyobb keretbe kerül, tehát februárban ünnepeljük ezen megállapodás 5. évfordulóját, ami az operatív friss híreket illeti a politikai együttműködések tekintetében. A szakbizottságok szintjén sikerült ezen együttműködéssel növelni a munkánk minőségét. És kulcsfontosságú kérdésekben a hosszú távú stratégiai tervezés egyre inkább időszerűvé válik. Azt hiszem, hogy ez nagyon hasznos a politikai és döntéshozatali jogalkotási ciklus során. Természetesen nagyon fontos kérdés az MFF. Az önök hangja Európában, a fővárosokban és mindenhol a területekben, a területeken eh, nagyon hallhatóvá válik, és ez egy nagyon fontos kohéziós szövetségi folyamat, körülbelül 8000 ezeren írták alá ezt a kezdeményezést, és ennek még multiplikátor hatása is van. Tehát mindenképpen fent akarjuk tartani a szolidaritás fogalmát, fontos, hogy minden régió haszonélvezője legyen az együttműködésnek és a kohéziónak. A regionális projektek rendkívül fontosak a polgárok számára, ezt mindenki tudja, hiszen a polgárok gyakran kérdezik, hogy mit tesz értük Európa teljesítményértékelésünk is átfogó, regionális szinten is. 24 tisztviselő, aki az IPRS-hez átkerült az elmúlt két év során, azt bizonyítja, hogy operatív szinten is elkötelezettek vagyunk ez iránt, és holisztikus együttműködést alakítunk ki az integrált projektekkel, így az elnökünk célkitűzéseit szolgáljuk. Végül nagyon röviden, kitekintés a jövőbe. Önökkel közösen szeretnénk új megközelítést kialakítani az intézményközi együttműködésekre. A megerősített állandó párbeszéd a polgárokkal kiemelendő, ez mind az európai választási felhatalmazás, mind a helyi és regionális képviselők és az helyi és regionális önkormányzatok szintjén nagyon fontos. Tehát a jövő szempontjából azt várjuk, hogy a közös együttműködés megerősödjön. Elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm a figyelmüket, várom a kérdéseket. Köszönöm szépen. Gyernyelő asszonyt szeretném most megkérni az ombudsmani hivataltól, hogy ő is mondja el a hozzászólását. Köszönöm szépen, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek az ombudsmani hivatal részéről először ebben az évben, ugyanis idén szeptembertől látom el a főtitkári feladatköröket. Szeretném önöket tájékoztatni először is a legfontosabb tevékenységünk alakulásáról, amely folyamatosan szélesedik, utána pedig belső ügyekről fogok beszámolni, például a hatékonyság javításáról. Ami a legfontosabb cselekvéseinket illeti. Természetesen az ombudsmani stratégia végrehajtásáról van szó. Szeretnénk láthatóbbak, relevánsabbak lenni, és az Európai Uniós polgárok érdekeit szolgálni, valamint az adminisztrációs hibák esetén a panasz jogával kell, hogy élhessenek az európai polgárok. A közösségi médiában való megjelenés a Twitter és az Instagram esetében is csökkent. Eléggé korlátozottak a forrásaink, éppen ezért nagyon komoly erőfeszítéseket teszünk, hogy azokat a multipliereket megtaláljuk, amelyek segítségével szélesebb körökhöz eljuttathatjuk a tevékenységünkről szóló fontos üzeneteket. Ami a munkákat illeti a mandátum alatt több panaszt kaptunk, mint az elmúlt évben, tehát sokkal több megkeresés érkezett. Ezeknek a megkereséseknek a témája is változott, csak három témát, vagy csak három példát szeretnék elmondani, amely tulajdonképpen jól mutatja az ombudsmani feladatok átalakulását. Először is a külügyi szolgálatnál a ki nem fizetett gyakornokok panasza, aztán egy osztrák fiataltól is érkezett egy panasz a kifizetés elmaradása miatt, aztán a bizottságnál a nyelvi egyenlőtlenség miatt egy spanyol panaszt kaptunk, és az élelmiszerügyi hatóságnál pedig a génkezelt kukoricával kapcsolatos fellépés miatt egy francia egyesület nyújtott be panaszt. Ezek után, ezekben az ügyekben természetesen vizsgálatot folytatunk le, ugyanis ezek stratégiailag fontos témák. Először is a jogalkotás nyitottsága, a második fontos témánk az online világhoz való hozzáférés a fogyatékossággal élő személyek szempontjából, valamint az EFSA fellépése a gyógyszerfejlesztők irányába, mielőtt piaci engedélyezéshez folyamodnának ezek a gyógyszergyártók. Ezek az előzetes engedélyezési eljárások. Összességében a tagállamok és az intézmények megfelelési szintje a 2017-es ombudsmani ajánlásokhoz 85 százalék. Nézzük most azokat a belső kérdéseket, amelyek a mi hatékonyságunk növeléséhez járulnak hozzá. Úgy gondoljuk, hogy a kapacitásépítés rendkívül fontos az alap tevékenységünk ellátásában. Először is örömmel jelentetem, hogy 2017-ben majdnem 95%-os volt a költségvetési végrehajtási rátánk. Másodszorban az ombudsman átfogó HR politikai keretet fogadott el 2017-ben, és ezzel kapcsolatos politikákat is elindított. Szeretném kiemelni a zaklatás elleni fellépés és a zaklatás megelőzésére vonatkozó politikánkat, itt zéró toleranciát hirdettünk. 2018-ban kineveztünk egy etikai tisztviselőt, valamint egy egyeztető bizottságot, ezen kívül pedig minden egyes munkatársunk részt vett egy zaklatás megelőző és zaklatás elleni védelmi tréningen, ezen kívül külön továbbképzést szerveztünk a felső vezetők számára ebben a témában. Az ombudsman a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget is fontosnak tartja, mind a magas vezetői állásokban, mind pedig az adminisztrátorok körében. Harmadsorban, de ez is rendkívül fontos, a panaszok benyújtásának és a panaszok kezelésének hatékonysága. Itt az új végrehajtási intézkedésekre gondolok, amelyeket 2016. szeptember óta alkalmazunk. Gyorsan kell válaszolnunk a tagállami panaszokra, ez az ombudsmanunk egyik legfontosabb prioritása. Egy-egy vizsgálat lefolytatása 340 napról, ez 2016-os adat, 266 napra csökkent 2017-ben. 2017-ben minden egyes kérelem 57%-át lezártuk 6 hónap alatt, és 89%-át pedig 18 hónap alatt. Ez ugye túlmutat mindkét kategóriában a kitűzött mérföldköveken. A pozitív trend úgy látom folytatódik a 2018-as évben is. Végezetül pedig februárban elindítottunk egy egy gyors fast track eljárást, amit már 2016 óta kísérleti jelleggel vizsgálunk. Ez a dossziékhoz való hozzáférés meggyorsítására vonatkozik, ami nagyon fontos az állampolgárok számára. Amikor már majd egy évet használtuk ezt az új fast track rendszert, ezt a gyors eljárást, akkor erről is jelentést készítünk majd. Szeretném elmondani itt a szakbizottságnak, hogy a 2017-es jó adminisztrációs terv sikeres volt, ezért elindítottunk a múlt hónapban egy díjat a legjobb adminisztrátornak. Januárig lehet a jelöléseket benyújtani, és 2019. júniusában oda is fogjuk ítélni valakinek ezt a legjobb adminisztrátor díjat az intézményünkön belül. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt az, ezt a hozzászólást, és most az adatvédelmi biztosi hivatal képviselője kap szót. Köszönöm szépen. Az Európai Adatvédelmi Biztosi Hivatal nevében fogok hozzászólni. Marian Sánchez López, az osztályvezető, aki a HR és az administratív kérdésekkel foglalkozik. Ő az a hölgy, illetve a csapata, akinek köszönhetjük azt, hogy minden rendben folyik az Európai Adatvédelmi Biztosi Hivatalban. Mi vagyunk a legkisebb hivatal, úgyhogy megpróbálok én hozzászólni a legrövidebben a mai napon. Az, hogy kicsik vagyunk, az természetesen nem azt jelenti, hogy a költségvetési fegyelmet ne vennénk mi is rendkívül komolyan mi is szeretnénk egészséges pénzügyi és HR adminisztrációt végrehajtani. Először is a személyes adatok felhasználását vizsgáljuk az intézményeknél. Ez tulajdonképpen gyakorlatban azt jelenti, hogy jó adatvédelmi kultúrát próbálunk megvalósítani az Európai Uniós intézményeknél, és az új adatvételmi rendelet végrehajtását is figyeljük, itt ugye december 11-i dátumot kell majd figyelembe venni, reméljük, hogy tényleg felgyorsul itt majd az adatvédelem megvalósítása. Második fontos célkitűzésünk a konzultáció, a tanácsadás, 28 konzultációt folytattunk le, és 2018-ban pedig már 61-nél tartunk, és 2018 májusa óta titkársági tevékenységet látunk el a GDPR által létrehozott adatvédelmi hivatalnál. Ez tulajdonképpen egy átmeneti év ebből a szempontból, és nagyon kemény feladatok várnak ránk. A Europol vizsgálatával kezdtük a munkát, ez tulajdonképpen az európai FBI. Itt új jogi kerettel kell dolgozni, és az európai adatvédelmi testület a European Data Protection Board feladatait is titkársági szinten mi látjuk el. A 2016-os mentesítésben szereplő ajánlásokat végrehajtottuk, és az év vége előtt a belső auditorok minden egyes ajánlását is lezárjuk majd. Végezetül tulajdonképpen csak azt tudom elmondani, amit már a hozzászólásom legelején is elmondtam. Nagyon komolyan vesszük a feladatunkat, és nagyon örülünk annak, hogy ez már a hetedik év, amikor semmilyen probléma nem merül fel a mi szavahihetőségünkkel, éves mérlegünkkel és éves tevékenységi jelentésünkkel kapcsolatban. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseket. Thank you for that. Uh... Köszönöm szépen. Most rátérünk a helyettes jelentéstevőnkre, Alessandra asszony. Muchas gracias, presidente. Sí, agradezco. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindenkinek, amit előadtak. Az Érjesze-nak szeretnék, az egészbének szeretnék gratulálni Brunetti úrnak, hiszen november 14-én választották őt meg az új főtitkárnak. Ő volt korábban a személyzeti és költségvetési igazgató, mielőtt főtitkár lett volna. Mikor fogják az ön utódját kinevezni? Ez lenne az első kérdésem. Aztán Szeretném megköszönni azt, hogy jó az együttműködésük a parlamenttel, vannak érdekes dossziéink a szociális dimenzió kérdésében. Ugyanez vonatkozik a Régiók Bizottságára is. Még egy kérdés kollégám nevében, aki egészségügyi okokból van távol. Az IT kiadások alacsonyak, ami szerintem a parlament döntéséhez is köthető. Mi a helyzet? Tudunk-e mi valamit tenni annak érdekében, hogy az ide vonatkozó kiadásokat egy kicsit növelhessük? a költségvetési ellenőrzését felelünk, de tapasztalatból tudjuk, hogy bizonyos fajta posztok mm, korlátozása költségvetési szempontból későbbiekben költségesebb lehet. A szolgálati utak, a az érdeknyilatkozatok, ezek a kérdések jól haladnak, ezért hálásak vagyunk. Itt csökkentek a költségek ezen a területen. Hogyha Brunetti úr ezzel kapcsolatban szeretne valamit mondani, akkor azt meghallgatjuk szívesen. A tagok magatartási kódexe és a belső szabályzat. Itt az a benyomásom, hogy az 51-es kérdésben nem igazán választattak, hanem egy-két megfontolandó dolgot mondtak el. Eltekintve azoktól az esetektől, mint például a zaklatás vagy hasonló, arra lennék kíváncsi, hogy az EGSB tagjai, akik a legkülönbözőbb közigazgatási kultúrából érkeznek, és nem állandóan vannak itt, hanem inkább egy jövésmenés van. Nos, hogyan tudják önök azt elérni? hogy a súlódások elkerülhetőek legyenek. A 47-es pontban, mintha azt mondanák, hogy nincsenek az Olaf számára tudomásra hozott esetek, de a szakszervezetek egyik leveléből azt tudtuk meg, hogy négy olyan eset van, amelyekkel az Olaf foglalkozott. Ezzel kapcsolatban tudná valamit mondani. Aztán a rugalmas munkaidő alkalmazása, főként a nők használják ezt. Van egy olyan formátum esetleg, amelyel az apákat ráveszik arra, amennyiben EGSB tisztviselők, hogy kihasználják ezeket a rugalmas lehetőségeket. Még egyszer köszönetet mondok a jó együttműködésért. Köszönöm szépen a Régió bizottságának is. Még egy kérdés. Van-e továbbra is csere a tisztviselők esetében, vagy most már itt megszületett egy végleges megállapodás. Ami pedig az esélyegyenlőséget illeti, sajnálatos módon itt rosszabbodott a helyzet, kevesebb nő van magas poszton, mint korábban, és egyre nagyobb arányban vannak jelen szerződéssel alkalmazott munkatársak, ez amiatt van, hogy ilyen nagy volt a megtakarítása a tisztviselőknél, és hogyan hat ki ez a munkaterhelésre? Még egy kérdés. Mit gondol ön a 2008. október 23-ai bírósági döntésről, ami a, egy korábbi ö, számvizsgálóval kapcsolatban született? Végezetül gratulálok! a, az ombudsman javaslatainak láthatósága javul, és egyre jobban érezhető mindezeknek a hatása. Az intézményekben egyeteműen növekedett a távmunka és a rugalmas munkaidő lehetősége. Tudták-e már értékelni ezeket a megoldásokat, és esetlegesen tudnák-e ajánlani ezeket a modelleket a többi intézménynek is? Azt is nyomon követjük, hogy mm, mennyire, hogy hogyan zajlik a hozzáférhetőségi stratégia, és hogyan kommunikálnak a Brexitről. Azt is láthatjuk, hogy egyértelműen nő a gyakornokok, a szerződéssel foglalkoztatottak aránya, tehát kicsi bizonytalanná válik a munkavállalók helyzete, és a munkateher nő, és kíváncsi lennék arra, hogy ez a megtakarítások miatt van-e a személyzet esetében. Az alapvetően biztos. A 21%-os költségvetési növekedés üdvözlendő, ez amiatt van, hogy új feladatai vannak itt ennek az intézménynek az új jogotási periódusban, és egyre fontosabbá válik az adatvédelem az Európai Unióban, és az Európai Unió vezető szerepet tölt itt be globális hatásokkal. Milyen fajta milyen fajta kihívásokat látnak itt a megnövekedett költségvetés miatt. Ezen kívül az Európai Adatvédelmi Bizottság létrehozását is támogatták. El tudják -e mondani, hogy ez a bizottság hogyan fog majd működni, milyen konkrét feladatai lesznek ennek, és milyen fajta együttműködés lesz az Európai Adatvédelmi Biztossal. A kollégámat rendkívül érdekli az átláthatóság, a pályázati írások, illetve a hivatalos utak kapcsán. Elnök, akkor az árnyékjelentéstevők és a többi kolléga következik, aki szól, szólni kíván. Először is két percre Szalafranka úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani azt, hogy az EGSB és a régi bizottság eh, esetében nagyon sok jelentés eh, születik, nagyon sok ülés van, nagyon sok eh, jelentés a mi munkákat is támogatta itt az Európai Parlamentben. csökkent a migrálatás jelen 2017-ben. Erről egy kicsit tudna el valamit mondani. A tízes kérdésre adott válasz a Brexit hatásaira vonatkozólag itt nem láttunk számlatokat, nagyon homályos a válasz, pedig nem lenne annyira nehéz számadatokkal szolgálni a brit állampolgárok esetében. Voltak más kérdések is, ahol nem születtek konkrét válaszok. Például ami az egészségügyi adatokra vonatkozik, a stressz növekedésére vonatkozólag. Ez energiahatékonyság kérdése. Illetve a bérbevételi kiadások. Szerintem ezt a két dolgot eh, ketté lehetne választani. Távmunka, rugalmas munka, milyen a felosztása az adatoknak a, a, a férfiak és nők között. Szerintem érdekes lenne egy ilyenfajta felosztást látni. Az adatvédelmi biztos eh, kapcsolatban azt mondták, hogy nincsen semmilyen fajta statisztikai eszközük arra, hogy a betegség miatt itt távol létet felmérjék, akkor hogyan foglalkoznak ezzel, ezt kézzel írják be, milyen problémák vannak itt, és hogyan próbálják ezt megoldani. Köszönöm szépen, Klinc úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal kapcsolatos kérdést Ajala kollégám már feltette, ezt nem is fogom megismételni. A régió Bizottsága A Brexit költségeit 330 ezerre rebeslik jövőre, körülbelül mint egy 500 ezerre későbbiekben. Hogyan tudták kiszámolni mindezt? Aztán a régi bizottságában néha negatívan itt ítélik meg a munkakörülményeket, itt is szeretnék egy kis magyarázatot. Egy speciális esetről is szeretnék beszélni, Robert McCoy esetéről. Nagyon régóta a bizottságnál dolgozott, ki lépett a régi bizottságától nyomásra. McCoy harmadjára nyert már a bíróság előtt, és mégis a régi bizottsága nem hajlandó arra, hogy ezt a bírósági döntést elfogadja, ahogy azt várhatnánk, vagyis bocsánatot kell kérnie Robert mccoy és eh, a whistleblower státuszt megadni eh, neki. Kíváncsi vagyok arra, hogyan kívánnak eljárni a jövőbiekben, ami az Ombudsman, illetve az ombudsasszonyt illeti számos útról van szó, amelyet ő a munkájával magyaráz, milyen gyakran utazik, és milyen költségekkel jár ez. A, az alapvetően biztos végezetül arról van szó, hogy 60 ezer eurós értékben van szükség reklámanyagra, milyen fajta anyagok ezek, és fizetik ezt. A következő, De Jong úr, köszönöm szépen, elnök úr. A főtitkát arra kérném, hogy ügyezze fel, hogy meg kell vitatnunk itt a, ezt a mentesítési eljárást a következő koordinátori ülésen, mert szerintem nem igazán tudunk méreható eszmecserét folytatni. a Régi Bizottságáról, illetve az EGSB-ről szeretnék beszélni csak a hatékonyság és megvalósíthatóság tekintetében a megvalósíthatóság számos kívánivalót hagy még maga után, sok energiára van szükség. Itt írásban, ha lehet, szeretnék részletes információt kapni arról, hogy milyen helyi tevékenysége van az EGSB-nek, azt is szeretném tudni, hogy mi tesz az egész, illetve a régiók bizottsága azok számára, akik ellátogatnak eh, Brüsszelbe, a parlamentet egyre inkább a turista attrakciónak tekintik, tehát a parlamentárium sikeres volt. Milyen fajta ilyen tevékenységet tud felmutatni a régió bizottsága és az EGSB, hogyan tudnak eh, ők vonzóvá válni itt Brüsszelben. Ami a régió bizottságát illeti, 100, egy párbeszéd volt 110 régióval, ez nagyon jó, de mi volt ennek, itt, ezt a bizottság szervezte, és mi ennek itt a hozzáadott értéke akkor a régió bizottsága részéről? Tehát szeretnék erre írásban választ kapni részletesen. Ami a hatékonyságot illeti, azt látjuk, hogy az EGSB kulcs teljesítményindikátorokkal dolgozik. Azt látjuk, hogy a régi bizottság ezt nem teszi meg, azt mondják, hogy ők nem tudnak teljesítményindikátorokat alkalmazni. Miért ez a különbség? És pontosan akarom tudni azt, hogy mik azok az új teljesítményindikátorok, amelyeket az EGSB pontosan alkalmaz. Elnök, köszönöm szépen, miért még visszaadnám a szót a főtitkároknak, hogy megválaszolják ezt a kérdést. Csak egy kérdésem lenne eh, tőlem, ez a régió bizottságához, illetve az EGSB-hez intéződik, és eh, ahhoz kapcsolódik, amit a kollégáim is felvetettek, ez a Brexit, és eh, persze ez egy olyan kérdés, amelyre én nagyon-nagyon sokat gondolok mostanság. Voltak-e viták arról, hogy hogyan kívánják fenntartani majd a kapcsolatokat az Egyesült Királysággal, amennyiben az Egyesült Királyság távozik az EU-ból, a helyi hatóságokkal, a, az ottani hatóságokkal, hogyan kívánja a régi eh, fenntartani a kapcsolatot, az EGSZ pedig a civil társadalommal. Nem tudom, beszélnek-e erről már, hogy mi lesz akkor, hogyha megtörténik a Brexit. Most akkor megadom a szót a főtitkároknak. Az első az EGSB. Euh, Köszönöm, elnök úr. Próbálok megválaszolni minden kérdést. Elég sokat kaptam, úgyhogy ha egyet kihagynék, akkor kérem, hogy nézzék el nekem, és visszatérek rájuk. Először is Ayala asszonynak köszönetet mondanék a kedves szavaiért. Elhangzott egy észrevétele azzal kapcsolatban, hogy a kiadásokon csökkenteni kell a tagok utazásával kapcsolatban. Valójában már a kérdőívben elmondtuk, hogy hogyha utazási kiadások vannak, akkor valójában mégiscsak csökkent az ilyen jellegű kiadás, de nem túlságosan nagy mértékben, itt egy félmilliós csökkenésről beszélhetünk. Felmerült a kérdés, hogy hogyan lehet behozni a lemaradásunkat, ami az informatikai alul investációt illeti. A költségvetési hatóság tagjai tudnak arról, hogy a megszorítások mindenhol érezhetőek, ugyanakkor próbálunk jóindulatúan eljárni, amikor év végén kapunk utalásokat, és próbáljuk ezeket az olyan tételekre felhasználni, ahol um, nem megfelelő a felhasználás. Ami magukat a tagokat illeti, milyen pozitív kampányt indítunk a zaklatás ellen. Mint már mondtam, igazgatási szinten tettünk lépéseket, és tervezünk egy információs tájékoztatási és képzési kampányt is indítani, amely révén tudjuk terjeszteni azon elemeket, amelyekkel egy multikulturális munkahelyen lehet dolgozni. Tehát egyfajta awareness raising, és nagyon fontos kampányt indítunk 2020-tól az új összetételben. Ami az Olafot illeti, a mentesítésre vonatkozó kérdőívben 2017-ben beszélünk zaklatásról. Ami 2018-at illeti, jelenleg nem tudunk ilyen ügyekről, de természetesen figyelemmel követjük a helyzetet, és minden opció előtt nyitva állunk, és természetesen minden külső szerv számára rendelkezésre állunk, hogyha szeretnék az intézményünk munkáját ellenőrizni. További kérdés volt, hogy hogyan lehet a részvételt növelni, ami a férfiak rugalmas munkaidőben való részvételét illeti. Nos, hát azért vannak kevesen, mert kétharmad, egyharmados a nemek közötti arány a nők javára, és közben az igazgatói szinten ezzel kapcsolatban is felvilágosítási kampányt indítottunk. Ami a két tisztséget betöltő személyeket illeti, az biztos, hogy a lehető leghamarabb fel kell számolni ezt a helyzetet, de fontos, hogy igazgatási szempontból is meg kell találni a leghatékonyabb megoldást, és egy másik személlyel kell betölteni ezt a funkciót. Franka úr kérdésére, ami a végrehajtási arányt illeti, vannak olyan műveletek, amelyeket tavaly töröltek, ezért nem olyan jó ez az arány. Még mindig elfogadhatónak tartjuk a végrehajtási arányt, de természetesen ezt monitorozzuk, mert tényleg mindent meg kell tennünk azért, hogy a számunkra rendelkezésre álló összegeket a legjobban felhasználjuk. A Brexit-tel kapcsolatban a kérdőjükben nem találhatóak ezek az információk. Úgy gondoljuk, és a költségvetési hatósággal is ezt már megbeszéltük, hogy körülbelül 300 ezer eurós csökkentést tervezünk. Ez két paraméternek felel meg. Egyrészt már nem lesz brit tag a jövő év második, harmadik és negyedik negyedévében, tehát a részvételi költségek a plenárison nem fognak megjelenni, és a szekciüléseken sem. Ezen kívül az informatikai juttatás, amely megint csak a három trimesterre kivetíthető, csökken. A burnout egy olyan jelenség, amelyel nagyon komolyan foglalkozunk. Ez egyfajta szelleme kihívás, nem csak a mi számunkra, hanem általában az egészségügyi szakma számára is, mert a burnout, mint olyan, egy orvos igazolásban nem feltüntethető, és ezért nehéz ezt nyomon követni. Ugyanakkor információs kampányt indítottunk, szakértőket hívunk meg a bizottságba, a leginkább kitett kategóriák felé, és próbáljuk a jelzéseket felderíteni. 2016-ban felmértük a különböző pszichoszociális kockázatokat a munkahelyen, és jövőre új tanulmányt és felmérést indítunk, hogy minél pontosabb adatokkal rendelkezünk ezen nagyon fontos kérdésben. De Jong úr tett fel kérdést a Going Local tevékenységekre vonatkozóan részletesebben írásban válaszolok majd az érdeklődő képviselők számára, mert hogy nem sok időnk van. Ami a láthatóságunkat illeti, hogy hogyan próbáljuk mi ezt építeni. Természetesen, amikor mondjuk az Európa napot szervezzük, akkor a két bizottság, hiszen a régiók bizottságának a nevében is beszélhetek itt, mutatja azt, hogy a Luxemburg téren és a Schumann körtéren tömegek láthatóak. Van egy látogatóközpontunk, a Beliárról megközelíthető ez, és 8000 látogatót fogadunk évente. Elnök úr, feltette a kérdést, hogy milyen a kapcsolat, vagy milyen lesz a kapcsolat az Egyesült Királysággal, hogyha 2019. március 29-től kilép az EU-ból az Egyesült Királyság. Az EGSB-ben mm, egy munkacsoport jött létre, ez foglalkozik az igazgatási aspektusokkal és azzal, hogy milyen lesz a jövőben a kapcsolat. Egyértelmű, és nem akarok itt a politikai döntéshozók elébe menni, nagyon egyértelmű lesz a szándék, hogy nagyon erős legyen az Egyesült Királyságbeli civil társadalommal az együttműködés. Elnök, köszönöm szépen. Még van egy napi rendi pontunk, próbálom kicsit gyorsítani a dolgokat. Kérem a három fenn maradó főtitkát, hogy maximum 5 percben szóljanak hozzá. A régiók bizottságának adom meg a szót. Köszönöm a elnök úr. Röviden, Ayala Szender asszony a létszámfelvétel leállt, mint már mondtam, 24 teljes munkálást adtunk át az IPRS-nek, a külügyi szolgálatnak. Ami a nemek közötti egyenlőséget illeti, ez egy folyamatos kihívás, de megfelelő stratégiát alakítottunk ki. Különösen ami a funkcionális irányítást illeti, tehát a részleg alelnökök és szektorvezetők szintjén, és próbáljuk a figyelmet felhívni erre. Átlagban most százalékokat nézve a teljes vezetőség, a középvezetőség tekintetében a többi intézménynek megfelelő szinten vagyunk. Lemaradásban vagyunk a felső vezetőség szintjén azért, mert kis intézmény vagyunk. De mi a funkcionális irányítást illeti, 50%-nál járunk, ez egy nagyon jó perspektíva a szerződések száma valóban megnőtt, leginkább a biztonsági erőfeszítéseinknek köszönhetően, és nagyon komoly szervezeti változásokat is indítottunk. Rövidebb időn belül próbálunk jó megoldást találni, és ami a kérdést illeti, ez egy valóban régóta elindított kezdeményezés. A Régiók Bizottsága, mint a korábbi bírósági ítéletekben is már megmutatkozott, mi mindig teljes mértékben végrehajtjuk az ítéleteket, ami az érvényen kívüli helyezési bizottság döntését illeti, ez erre is vonatkozik. Megerősíthetem, hogy egyértelmű szándék, hogy lezárjuk ezt az ügyet mindkét fél érdekében, ugyanakkor teljes mértékben tiszteletben tartsuk a munka viszonyra vonatkozó szabályozásokat és egyéb felekre vonatkozó előírásokat. Miután a bírósági ítéletet részletesen értelmeztük, az alternatívákat megvizsgáljuk december 4-én. Ajala Szender asszonynak úgy remélem, hogy ezzel megadtam a válaszokat. Ami Szalafrankó úr kérdéseit illeti, egyértelmű hogy a burnout helyzet messze nem ideális. Minden egyes burnout túl sok. Jelenleg hét ilyenről tudunk, és ez olyan kérdés, amelyet próbálunk megelőzni azzal, hogy felhívjuk erre a figyelmet, hogy külön képzéseket nyújtunk, és orvosi szinten is próbáljuk ezt megelőzni. De ami a költségeket illeti, az ezzel kapcsolatos számokat későbbiekben tudjuk majd elmondani, mert ezt, ezzel most én itt nem rendelkezem, de az EGSB képviselőjével teljesen egyetértek, ami a jövőbeni felépéseket illeti. Klinc úr, a Brexit számok, hát megint csak nagymértékben megfelelnek, amit a kollégám mondott. Itt a 24 tagról van szó, ők hagyják el az intézményüket, aztán ami az utazási költségeket és egyéb költségeket illeti, ezek már nem fognak rendelkezésre állni. A létszámfeltételek összességében ez egy folyamatos ügy, de 2017-ben volt az első megelégedési kérdőív a munkatársak szintjén. Nagyon magas volt a megelégedettség szintje. Túlmegy ez a többi EU-s intézmény átlag szintjén, de persze nem vitatom, hogy vannak olyan területek, ahol még javítani kell a munkánkon. És ezért a kilépéskor, az elhagyáskor is interjúkat készítünk, és próbáljuk nyomon követni az ezzel kapcsolatos információkat. De Jongornak mondanám, a láthatósággal kapcsolatban nagyon örülök ennek a kérdésnek, de Jong úr, ez azt mutatja, hogy jobban kell kommunikálnunk önök felé. Nagyon fontos, és ezt pirossal is aláhúzom, hogyha kell, de Jong úr, ami a 180 eseményt életi, ezek a mi eseményeink. Csak a mi eseményeink. Ez nagyon fontos. A parlamentek közösen 40 ezer polgárt értünk el saját magunk, és itt a bizonyítékom, De Jong úr, ez a mi dok- ö, publikációnk, ezt át is adom önnek, arról, hogy milyen eseményeket szerveztünk, és milyen eredménye van ennek. És én ezt elküldöm az Európai Tanácsnak, most írtam alá egy levelet az intézményeink főtitkárjai nevében kérjük, hogy ezen tanulmányokat mellékeljék az Európai Tanács következtetéseihez, és Tusk írnak írtam ezt a levelet. Ön feltette azt a kérdést is, hogy mi mit tudunk felajánlani a látogatók számára. Hát nekünk nincsen ilyen puccos múzeumunk elnézést, hogy így fogalmazok, e-, erről nem mi tehetünk, de mi valami mást tudunk felkínálni. Mi vagyunk az első intézmény, amely a virtuális látogatókat fogadjuk, tömegesen tartunk munkokat és internetes képzéseket demokráciáról és egyéb területekről. Ezzel kapcsolatban rendszeresen tartunk képzéseket. Mi voltunk az első intézmény, amely ezt útjára indította. Évente 14 ezer látogatót fogadunk, Ez természetesen jó eszmecseréhez vezet. Még egy fontos kérdés jött az alelnök úrtól. Igen, van egy külön Brexit csoport, és nagyon intenzíven tartjuk a kapcsolatokat. Írországban jártunk, a határon jártunk, a Skót parlamentben voltunk. Külön kihívásnak tartjuk a régiók szintjén ezt a kérdést, hiszen jelenleg nemzeti szinten, ha van probléma, akkor teljesen követem az ön logikáját, alelnök úr, akkor regionális szinten kell megerősíteni ezzel fellépéseket, hogy legalább így tudjuk kompenzálni regionális szinten ezt a változást. Van ezzel kapcsolatban egy külön dokumentumunk, vannak lehetőségeink, hogy határon átnyúló testületeket hozzunk létre, az európai területi együttműködési csoportok ezek, természetesen intenzív a párbeszéd, elemezzük az aszimmetrikus hatását a régiókra, a Brexit hatását a régiókra, és ami a főtárgyalókat illeti, őket is nyomon követjük, úgyhogy teljesen egyetértünk ebben, elnök úr. Köszönöm. Köszönöm. Ha el tudná küldeni nekem is ezt a publikációt, annak nagyon örülnék. Az Európai Ombudsman következik. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I will... Köszönöm szépen. Megpróbálom megválaszolni a kérdéseket, megpróbálom ezeket csoportosítani, de továbbra is Halandó vagyok plusz információkkal is szolgálni írásban, főként a számadatok esetében a táv munka, rugalmas munkaidő. Itt 2017-ben új szabályokat vezettünk be, ezek sikeresek voltak abból a szempontból, hogy sikerült egy megfelelő munka magánélet egyensúlyt kialakítani a munkatársaink számára. Az új rendszer segít abban is, hogy a rugalmasságot növelhessük irodánkban, hogy a hiányzásokat kezeljük. Ami a rugalmas munkaidő, illetve távmunka lehetőségek használatát illeti a nők és férfiak esetében, a helyzet azt tükrözi, amiről már beszéltünk, és amely minden intézményre jellemző jelenleg, hogy arányaiban nézve ugyanolyan mértékben alkalmazza ezt a lehetőséget, a két nem, de abszolút szempontból a nők gyakrabban használják a távmunkát, a rugalmas munkaidőt, mert többen vannak, de szívesen adok erre vonatkozólag még adatokat. A szerződéssel foglalkoztatottak kérdésem. Ahogy az ombudsman is rámutatott, egy magasabb profilt szeretne. Ez nem csak önmagában való cél, a cél az az, hogy sikerüljön elérnie az európai állampolgárokat. Sokkal több tevékenységet végzünk a fő feladatkörünkben, több vizsgálatot, több stratégiai vizsgálatot végzünk, folyóügyeket vizsgálunk, korlátozott erőforrással. Ahogy mondtam, szeptember 1 -e óta vagyok főtitkár, és elmondhatom a képviselőknek, hogy megvizsgálom az úgynevezett established plant, minden egyes poszt funkció esetében, és utána pedig az ombuds a mm, man beleegyezésével jelentek önöknek erről. Ahol korrekcióra lesz szükség, akkor azt fel fogom vetni, és az önök szabizottsága rendelkezésére állok, hogy beszéljünk erről a pontról. Ami a szolgálati utakat illeti, amit a ombudsasszony tett meg. Ez egy visszatérő téma, kis, kicsi a mi intézményünk, megpróbáljuk növelni a láthatóságunkat, nem csak azért, mert önmagában láthatók akarunk lenni, hanem azért, mert szeretnénk elérni az állampolgárokat. Minden út ehhez kötődik, a cél az az, hogy elérjük az állampolgárokat multiplikátorok által, a hivatalos utak nagyon könnyen nyomon követhetőek a weboldalunkon, de nagyon szívesen szolgálok részletekkel, amennyiben kell. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és végezetül pedig az adatvédelmi biztos. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Először is nagyon szépen szeretném megköszönni a kedves megjegyzéseket Ayala asszony, illetve Szelafranka úr részéről. Említették, hogy növekedett az intézményünk, amelyre szükség volt amiatt, mert egyre fontosabb az adatvédelem. Hálásak vagyunk azért a támogatásért, amit az önök szabizottsága adott nekünk, hogy megkapassuk a szükséges forrásokat szerettük volna tükrözni azt a fajta növekedést, amit láthatnak majd a nemzeti adatvédelmi biztosok is. Persze ez nem elegendő, hiszen elégedettek, vagyunk ezzel a támogatással is. Említette az új adatvédelmi bizottsági testületet, Az irányelvből indulunk ki. Voltak nemzeti eh, jogszabályok, amelyeket nemzeti szinten nemzeti hatóságok eh, hajtottak végre. Most van egy európai jogszabály, amely európai szinten érvényesül, és európai adatvédelmi hatóságnak kellene ezzel foglalkoznia, de sajnálatos módon a jogalkotó nem volt hajlandó ezt a lépést megtenni, és ezért egy új EU testületet hoztak létre, amely a nemzeti adatvédelmi hatóságokat koordinálja. Van egy európai jellege ennek a hatóságnak, a EDPS-nek fel, EDPS kapta meg a titkárságot, tehát így sikerült pénzt megtakarítanunk. franka úr az ön kérdése, hogy milyen fajta nehézségek vannak a CISPER kapcsán. Ez egy HR jelentési modul, a személyes adatok feldolgozásáról van szó itt. Ezt az új modellt alkalmazzuk, és a kollégám Marian azt mondja, hogy pontosan pénteken lesz erről egy ülésünk, amikor az új modell végrehajtásáról beszélünk, és hamarosan így majd önöknek további információkkal szolgálhatok. Köszönöm szépen. Thank you for that. I think I conclude... Köszönöm szépen. Ezzel le is zárjuk ezt a napirendi pontot. Köszönöm szépen minden főtitkárnak és a jelentés tevő helyettesének, és hogy ilyen kitűnően hozzájárultak ehhez a vitához. Hatos napirendi pontunk következik, amely a közös vállalkozások mentesítése. Sajnálatos módon csak 40 percünk van erre, mert 12 órakor a Költségvetési Szabadsággal van egy ülésünk. Amennyiben távoznak, kérném, hogy a lehető nagyobb csendben tegyék ezt meg, hogy azonnal megkezdhessük ezt az ülést.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 Okay, let's, uh, let's make a start to the, the next item. Nézzük akkor a következő napi rendi pontot. A közös vállalkozások mentesítéséről van szó. Először Gálperc asszonynak adom meg a szót a számvevőszék részéről. Üdvözöljük őt, őt, tulajdonképpen újra üdvözöljük, hiszen volt parlamenti képviselőről van szó. Már is átadom önnek a szót, parancsoljam. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben. Tulajdonképpen már több mint egy éve elmentem, úgyhogy nagyon örülök, hogy újra láthatom itt a régi kollégákat, a sok ismerős arcot. Ami a közös vállalkozásokról elkészített jelentésünket illeti a 2017-es évre, mint minden évben megvizsgáltuk azt, hogy a tranzakciók legálisak és megfelelőek-e. Mindannyian tudjuk, hogy mit jelent az, hogy közös vállalkozás, ez tulajdonképpen egy PPP, valamilyen ipari vagy kutatási témában, amely az európai kutatási politika egy aspektusát hajtja végre. 2017-ben összesen 2,1 milliárd euróról volt szó, ez 2016-ban 1,8 milliárd volt a közös vállalkozásokra nézve, ez körülbelül a teljes Európai Uniós költségvetés 2%-a. Az Európai Uniós pénzügyi rendeletnek megfelelően külső auditorok végzik a közös vállalkozások auditját, és a számvevőszék megvizsgálja az elvégzett munka minőségét, illetve az audit cégek munkáját, és eddig azt tapasztaltuk, hogy megfelelőnek minősíthetjük ezeket az audit cégeket és a munkájukat. Ami az elszámoltathatóságot illeti 2017-ben minden egyes közös vállalkozás megfelelő eredményeket mutatott a pénzügyi állás, illetve az operációk és a cash flow tekintetében is. <clears throat> Éppen ezért zöld lámpát tudtunk adni mind a nyolc közös vállalkozásnak. Ami a tranzakciókat illeti az éves elszámolás tekintetében, mindegyiket legálisnak és megfelelőnek találtuk minden egyes közös vállalkozás esetében, kivétel az Excel. Mint az elmúlt években eljutottuk minősített véleményünket az Excelhez, azért mert nem harmonizált metodológiát alkalmaztak a nemzeti támogató hatóságok. Ugyanakkor ez tulajdonképpen, ez csak az FP7-es kifizetésekre vonatkozik. A 2020-as horizontnál, a horizont 2020-nál az export auditokat a bizottság közös audit szervezete végezte, és mivel az FP7 tulajdonképpen már a phasing out időszakban van, és hát el is tűnik, ezt nem szabad elfelejtenünk. Mint ahogy 2016-ban a fúziós energia energiára külön odafigyeltünk, és látjuk, hogy mind a menedzsment, mind az ellenőrzések kapcsán komoly előrelépéseket tettek, de azért vannak még kockázatok és késlekedések az ITER projekt végrehajtásában. Gondolom, hogy mindenki tudja, hogy 2017-ben a bizottság a végső elemzést elvégezte minden egyes közös vállalkozásnál az FP7 alatt, valamint a Horizont 2020 figyelembevételével. Pozitívnak ítélték a közös vállalkozások teljesítményét, de azért voltak ajánlások, úgyhogy minden egyes közös vállalkozás elkészített egy cselekvési tervet, amelyet 2018-ban el is kezdtek végrehajtani. A 2018-as pénzügyi auditnál a számvevőszék ezeknek a cselekvési terveknek a végrehajtását fogja vizsgálni. Ami a Horizont 2020-at és az FP7-et illeti általános végrehajtási szintet láttunk a közös vállalkozásoknál, az FP7-nél 82 százalék, a Horizont 2020-nál pedig 23 százalék. Összefoglalva azt tudom elmondani, hogy a 2017-es auditok mind pozitív eredménnyel zárultak. Nagyon örülünk annak, hogy a közös vállalkozások az előző évi megjegyzések kapcsán korrektív intézkedéseket indítottak el. Természetesen továbbra is odafigyelünk a pénzügyi és a költségvetési menedzsmentre, a belső elő, ellenőrzésekre, és a 2017-es évben már 8 zöld lámpát adhattunk, az Excelnek minősített véleményt jutott, juttattunk el az imént említett tranzakciók legalitásával kapcsolatban, és egy fontos ügyünk volt a fúziós energia kapcsán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentést. Most egy kicsit máshogy fogunk eljárni, mint eddig, hogy nyerjünk egy kis időt Egyelőre még nem adom meg a szót az egyes közös vállalkozásoknak, hanem az előadó következik. Köszönöm szépen, a lehető leggyorsabban fogok hozzászólni, és általános megjegyzéseket fogok, fogok elmondani, és utána pedig négy kérdést fogok feltenni, amely érint minden egyes közös vállalkozást. Először is köszönöm a számvevőszéknek, hogy javítottak a jelentéseken. Ez az új jelentés már tényleg komprehenszív információt nyújt nekünk, tulajdonképpen röviden összefoglalva. A közös vállalkozásoknak is köszönjük azt a remek munkát, amit elvégeznek az Európai Kutatási Agenda végrehajtásának érdekében. És szeretnék gratulálni a bizottságnak is, mert az időközi jelentésben óriási mennyiségű adatot kellett feldolgozni a Horizont 2020 működésével kapcsolatban. Köszönjük ezt az információt a bizottságnak. Amikor a hozzáadott értékről beszélünk, az első tulajdonképpen a kutatás, a fejlesztés és az oktatás. Úgy gondolom, hogy mindezek rendkívül fontosak. Itt nem csak az Európai Uniós polgárok pénzéről van szó, hanem az ő tudásukról, mobilitásukról, készségeikről és tehetségükről, mert hogyha ezt ki tudjuk használni, akkor válhat valóban globális szereplővé az Európai Unió. A közös vállalkozások munkahelyet teremtenek és hozzájárulnak a gazdasági fejlődéshez. A Horizont 2020-nál mobilizálhatunk olyan egyébként szétaprózódott ágazatokat, amelyek így összefoghatóak, és így olyan szereplőket tudunk összehozni és közös munkára ösztönözni, amelyek egyébként nem találkoznának egymással, és a bennük rejlő lehetőségeket nem tudnánk egyébként kihasználni. Ezt jelenti számomra a közös Európa. Nagyon örülök annak, hogy a közös vállalkozások tulajdonképpen mind a magánszférából, mind pedig az állami szférából olyan szereplőket hoznak össze, amelyek tényleg vezetőkké válhatnak az adott kutatási területen. Nagyon sok mindent elértek ezek a közös vállalkozások, ugyanakkor azért kritikák is születtek például, hogy a kormányzási struktúrákból vagy pedig a projekt konzorciumokból nem sikerült bevonni minden érintett szereplőt. Először is szeretném megkérdezni az itt jelenlévő közös vállalkozások képviselőit, hogyha az ipar és a tagállamok és egyéb képviselők különösen a KKV-k bevonása még növekedhetne, akkor ezt hogyan lehetne megvalósítani? Mert én úgy gondolom, hogy további networking munkával ez elérhető lenne, és így a projektek fenntarthatóságát és hozzáadott értékét is növelni tudnánk. Tehát ez a szélesebb kiterjesztés, ami számomra fontos. Mindenki tudja, hogy rendkívül elkötelezett vagyok az európai hozzáadott érték és a teljesítmény irányában. Most nem a két százalékos reziduális hiba százalékról fogok beszélni, vagy a menedzsment hiányosságairól, hanem azt szeretném elmondani, hogy nem csak az FP7 a fontos, hanem az is, hogy itt van három olyan teljesítménymutató a Horizont 2020-ban, ami tényleg lehetővé teszi, hogy mérjük a teljesítményt, hogy mérjük, hogy mennyire valósítjuk meg a stratégiai célkitűzéseket, mind a menedzsment, mind pedig a résztvevő felek szempontjából, és amennyiben ezek a mutatók jók, ezzel indokolni tudjuk a közös vállalkozások támogatását. Ezek a fontos teljesítménymutatók egyelőre még nem mind működnek, de remélem, hogy nem sokára ezek működni fognak, sőt, én úgy gondolom, hogy ez a közeli jövőben meg is valósul majd és így jobban is megértjük majd ezeknek a kulcsfontosságú teljesítménymutatóknak a működését, és reméljük, hogy ennek kapcsán valódi számadatokat kaphatunk majd a jövőben. Ugyanakkor vannak aggájaim az időközi felülvizsgálat kapcsán, ugyanis a projektkoordinátorok elmondták, hogy a projektek mindössze 34%-a ért el teljes mértékben a célkitűzéseket, vagy hozott nem várt pozitív eredményeket még akkor is, hogyha a technikai célkitűzésben kitűzött technikai melléklet nem valósult meg teljesen. Voltak olyan esetek, amikor viszonylag kicsi eltérés történt a kitűzött célokhoz képest. A kérdésem az lenne valamennyi közös vállalkozáshoz, hogy mi a probléma, hogy miért nem valósulnak meg maximálisan ezek a célkitűzések, hogy a maximális teljesítménymutatók miért nem jobbak, és hogy a szocioekonomiai profitot miért nem tudjuk teljes mértékben kiaknázni. Mint ahogy a számvevőszék jelentésében is megjelent 2017 végén, a bizottság támogatási és monitoring eszközeit nem használták fel teljes mértékben, tehát itt is lehetne még javulás, és ez nyilván a belső menedzsment és ellenőrző feladatokra is kihatással van. A bizottság hozzáállása egyértelmű, amikor megjelenik a megfelelő eszköz, amikor már feláll ez az eszköz és használható lesz, akkor nyilván fogunk ezzel élni. És lenne még egy utolsó kérdésem, ugyanis azt az információt kaptam, hogy a legutóbbi rendelet nem feltétlenül támogatja a közös vállalkozások közötti szoros együttműködést, pedig lenne itt is hozzáadott érték, megoszthatnánk a tudást, megoszthatnánk a múltból megtanult leckéket és tapasztalatokat, tehát közös innovációs projekteket lehetne végrehajtani, úgyhogy ezzel kapcsolatos az utolsó kérdésem, mi a számvevőszék, a bizottság és a közös vállalkozások véleménye arról, hogy lehetne-e szorosabbra fűzni az együttműködést a közös vállalkozások között. Így lehetne több együttműködést és több szinergiát megvalósítani. Általánosságban ennyit szeretnék elmondani, és inkább arra hagyjunk időt, hogy a közös vállalkozásokat meghallgathassuk. Köszönöm szépen, nézzük az árnyék jelentéstevőket. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Martina Dlabajovának és a számvevőszék képviselőjének. Nagyon örülünk annak, hogy volt remek kollégánk a számvevőszékhez került, és ez mindenképpen előnyére válik a számvevőszéknek, és most cseh nyelven folytatom a hozzászólásomat. Mint ahogy elmondta az előadónk is, a közös vállalkozások pénzügyi menedzsmentjét még javítani kell, vannak itt ugyanis olyan hiányosságok, amelyek kihatással vannak ezeknek a közös vállalkozásoknak a munkájára. A számvevőszék jelentése a pénzügyi menedzsment kapcsán pozitív eredménnyel zárult. Le kell egyszerűsítenünk a közös vállalkozások munkáját, anélkül, hogy az átláthatóságot aláaknáznánk. Egyszerűsítenünk kell a jelenlegi finanszírozási rendszert, amely ugye több szintű finanszírozási rendszer. Tehát a pénzügyi kérdéseket egyszerűsítenünk kell három rétegben. Az e e lcsl ben ugyanis egy ilyen tripartita rendszer működik. Itt van a Horizont 2020, aztán itt van a nemzeti szint, és a harmadik pedig az ipar részvétele. Lehetne ezt valahogy esetleg egyszerűsíteni? Ezen kívül a közös vállalkozások láthatóságát is növelnünk kell. Minden egyes közös vállalkozás képviselőjéhez szólok, hogy próbálják meg eladni az eredményeiket, hogy a közvélemény is lássa, hogy mivel foglalkoznak ezek a közös vállalkozások. Úgy gondolom, hogy a közös vállalkozások szerepe rendkívül fontos. Egyértelmű célkitűzésünk van, ugyanis ezekben a kérdésekben jobban előre tudunk haladni európai szinten, mint tagállami szinten. Az Európai Uniónak saját kutatási ökoszisztémát kell kiépítenie a közös vállalkozások segítségével. Mindenképpen vezető szerepre kell szert tennünk a kutatás és a fejlesztés témakörében. Rendkívül fontos, hogy a közös vállalkozások társadalmi kihatásait is figyelembe vegyük. Thank you. Mr. Posh. Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit. Alelnök úr, tisztelt kollégák! A közös vállalkozásokra vonatkozó mentesítéssel foglalkozunk, mint minden évben lehetőségünk van arra, hogy megnézzük, hogy mi az, amin sikerült javítani, vagy milyen hiányosságok vannak. A jelentések megerősítik, hogy 2017-ben a Horizon 2020-a teljes mértékben végrehajtották, annak ellenére, hogy a szemvevőszék jelentései bizonyos hiányosságokra is rámutat. Tudván, hogy mennyire összetett kérdésekről van szó, mennyire összetett projektekről, időre van szükség ahhoz, hogy a lehető legjobb eredményeket el lehessen érni. Ami a 23%-ot illeti, átlagban a projektek teljesítésének 23%-os az aránya, ez mindenképpen rendkívül pozitív, és 2018-ban ezt a tendencia megerősítést nyer majd. Négy észrevételem és kérdésem lenne a részvevőkhöz. A számvevőszék szerint 2017 végére bizonyos területeken nem sikerült lezárni a folyamatokat ami a helyszíni monitorozást illeti, különösen ami a lényegi hozzájárulásokat illeti. Ezzel kapcsolatban szeretnék további részleteket kapni, és hogy milyen hatása volt az irányítási folyamatoknak a közös vállalkozásokra. Szeretném tudni azt is, hogy időközben bármilyen korrektív intézkedéseket hoztak el. A számvevőszék kiemelte azt is, hogy a Brexitnek milyen hatása lesz, az Euratomból való kilépésre, a fúzió energiára. Ezen tudna pontosítani? Össze tudná foglalni? El lehet mondani, hogy a jövőben az Egyesült Királyságnak milyen lesz a szerepe, a, lesz-e hozzájárulása a közös vállalkozásokhoz? Ha igen, akkor milyen formában? Az ITER projektek kapcsolatban például milyen következményei lesznek a Brexitnek a fúziós energiára. A Cezárral kapcsolatban is lenne egy kérdésem. Alacsony a részvételi arány. El tudná mondani nekünk, hogy konkrétan miről is szól ez a projekt? Ha jól tudom, akkor bizonyos összegeket szeretnének tartalékba helyezni egyes projektekre, és nem vették be az összes bevételt. Ez a 70%-os arány rendkívül alacsonynak tűnik számomra. A BBI-jal kapcsolatban a kérdésem. Tavaly megváltozott a szabály, a projekteket nagyobb mértékben lehet pénzügyileg finanszírozni. Ezen szabályozási változása kapcsolatban én voltam az előadó, ezt gyorsított eljárásban fogadtuk el. Úgyhogy a tavaszi időszakban lehetne erre reflektálni. A 2017-es jelentés várhatóan ezen eltérésekre rámutat majd, de talán 2018-ban már sikerül javítani a helyzeten. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Akkor most konkrétan a közös vállalkozások hozzájárulására térünk át, és a kérdésekre lehet választ adni. Elsőként Svemme úr az FOI-tól. 5 percben maximum. So, good morning. My name is Johannes Schwemmer. I'm the director of Fusion for Energy. Köszönöm szépen. Johannes Schwemmer a nevem. Én vagyok az igazgató, elnézést megfáztam, és eléggé berekedtem. Remélem, hogy ha röviden, maximum 5 percben szólhatok hozzá, az nekem is jó hír, úgyhogy mindent megteszek, hogy ez így legyen. Szeretnék köszönetet mondani von elnök úrnak, alelnök úrnak, és Lamosova előadó asszonynak, hogy lehetőséget kaptam, hogy felszólalhatok, és bemutassam ezt a témát önöknek. Először üdvözöljük a számvevőszék pozitív értékelését, az Emphasis of Matter a projektekkel kapcsolatban és a gazdasági kihatásokkal kapcsolatban, és nagyon örülök annak, hogy a feltett kérdésekre is majd válaszolhatok. figyelembe véve, hogy az ITER projekt mennyire összetett és milyen méretű, a számvevőszék jelentését nagyon üdvözöljük a tranzakciókkal kapcsolatban. Nem fogom most ezt a szlájdot felolvasni önöknek. Ami a számvevőszék észrevételeit illeti, ezt részletesebben szeretném taglalni, hiszen természetesen ez egy nagyon összetett és kockázatos projekt. Örülünk annak, hogy a jelentések, ami a belső auditok procedurális aspektusait illeti, pozitív. Biztosíthatom önöket, hogy a belső kontrollrendszereinket megerősítjük a pénzügyi tervezés területén, és a ö, toborzással kapcsolatban is mindig figyelembe veszük az ajánlásokat. Az F4E rendszerrel kapcsolatban már a számvevőszék nem beszél a költségek monitorozásáról. 2016-hoz képest sikerült a tervezési és pénzügyi rendszereinken javítani, és ezt a jövőben is megtesszük. Ami a az idő, határidők átlépését illeti, ezzel kapcsolatban hát rendszeresen élünk meg ilyeneket. Örülök annak, hogy a korábbi fellépésekhez képest, amit a parlament kért, nyomon követtük ezeket, Ideértve értvén azt is, hogy a milestone-okat kell terjeszteni a jelentéstétellel kapcsolatban, és a hozzáadott értékekről kell jelentést készíteni. Egy külön stratégiát dolgoztunk ki, és egy külső tanulmányt az ITER gazdasági hatásáról. E, ezzel kapcsolatban az eredményeket majd bemutatom. Ebből kiderül, hogy az eljárásaink teljesen megfelelnek a költségvetési rendelet előírásainak. folyamatosan javítjuk a működésünket. Szeretnénk néhány fontosabb kérdésre most rávilágítani. Ami az audit fellépéseinket illeti, komolyan megnöveltük, most 89%-on járunk. Szisztematikusan ö, próbáljuk ö, a belső javítási projektek portfólióját bővíteni. Öt ilyen projektet tartunk nyilván. Már mondtam, hogy van egy külön testületünk, akik a monitorozással és az előrehaladással foglalkoznak, kpi is használnak, ezek eh, rendelkezésre állnak, ami a képzést illeti, 100 azon vettek részt a többi 400 eh, munkatárs közül, tehát nagyon komoly a részvétel. Eh, az online tenderkiírásokról is beszélnék, és a munkatársak felmérésében is javult az eredmény. Azt jelenti, hogy a kontroll és a belső felépítési reform mindenképpen pozitív, hiszen hogyha a munkatársak elégedettek, ez azt jelenti, hogy jó irányba haladunk. Ami az ITER projekt helyzetképét illeti, itt láthatják a képeket arról, hogy hogyan alakul maga az építkezés. Mindenképpen kérem önöket, hogy látogassanak el a helyszínre hiszen rendkívül lenyűgöző ez az építkezési terület a mostani szakaszban. Jamalova asszony októberben járt ott, talán ő is pár szót szólhat arról, hogy milyen benyomásai voltak. Körülbelül 2000-en dolgoznak a helyszínen, két és fél műszakban. A fél műszak az azt jelenti, hogy éjszaka visszük oda az anyagokat, és az ipari partnerek bevonása pedig folyamatosan változik. Gressle asszonyjal beszéltem, és azt mondta, hogy a költségvetési kontrollból az derül ki, hogy mi az, amit lezártunk. Hát 2017-ben lezártunk valamit. Az első úgynevezett beam source sikerült lezárnunk, és aki eljön hozzánk meglátogatni a helyzetet, akkor mindenképpen javasolnám nekik, hiszen így sokkal jobban lehet demonstrálni azt, hogy valóban konkrét eredményeket érünk el a legerősebb negatív ion forrásról van szó, és ez nagyon fontos összetevője a jövőbeni ITER működésének. Most nézzük meg, hogy az iternek milyen hatása lesz az európai gazdaságra. Elnök, most már 6 percnél jár, és összesen 11 percünk van. Biztos, hogy nem szeretné elvenni a szót a kollégáktól sem. Akkor nagyon röviden. Körülbelül 40 ezer munkahelyet teremtettünk már mostanra is. Itt láthatják az eloszlást, és hogy a volumen hogyan nő az iparágakra való hatása hogyan nő. Most akkor nagyon gyorsan előre haladok. Üdvözöljük a számvevőszék értékelését, az ITER biztos mostanra már, hogy konkrét eredményeket mutat fel, most már nem lehet ezt visszafordítani. Tartjuk az MFF költségvetését 2020-ig. Köszönöm. Most a konkrét kérdésekre térnék át az F4-vel kapcsolatban, a Brexitre vonatkozóan. Az ITER és az F4I az Euratom szerződésből kap finanszírozást. Már most van egy társultak Svájc, és az Egyesült Királyságból azon jelzéseket kaptuk, hogy szeretnének valamilyen hasonló társulási státuszt elérni. A bizottság a tanástól várja a felhatalmazást, hogy erről tárgyaljon. Ahogy az előadónk elmondta, nagyon nehéz ezt előre megjósolni, de hogyha minden jól megy, akkor ilyen társulást lehetne két éven belül kialakítani. Az átívelő szakasz, az átmeneti időszaknak megfelelően, tehát akkor hogyha ezt betartjuk, akkor ennek ne, nem lenne nagyon nagy kihatása. Persze ez a legjobb szenárió, és mindent megteszünk, hogy ezt elérjük. De hogy konkrétan a Brexit-tel mi lesz, ezt nem tudhatjuk, hiszen ez a politikusok hatáskörébe tartozik. Köszönöm. Thank you for that. Um, let's go on to... Köszönöm szépen. Kompania úr következik most. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! Szeretnék néhány kérdésre válaszolni, de lehet a, inkább a tegnapi e, estével e, e, kezdeném. Este kilenckor azt néztem az iPad-emen, hogy az Insight hogyan landolt, landolt a Marson. Amikor ezt néztem a Wikipédián megnéztem ezt, nem tudtam, de kiderült, hogy az összes technológiát, a szakértelmet európaiak építették, németek, britek, olaszok, lengyelek. Érdekes látni azt, hogy mi, európaiak, hogyan értük el azt, hogy a Made in Europe most már a Marson is eh, elérhető. Ezek a technológiák rendkívül bonyolult kamerákon, adatkommunikáción múlik, és mi pont az excel ezzel foglalkozunk. Nem csippeket vagy operációs rendszereket gyártunk, nem azért, mert hogy ezt akarjuk, hanem azt akarjuk, hogy az emberek tudják végezni a munkájukat, például eljutni a Marsra. Egy másik példa, amelyet szeretném a munkánkat demonstrálni, ez ami a kezemben van, ez megoldja azokat a problémákat, amelyek esetlegesen a szívnél kereskednek. Az izmokat befolyásolja, a szívmoz, szívizmokat befolyásolja ez, a ritmusba helyezi a szívizmokat, így az emberek tovább élhetnek ilyenfajta szívproblémákkal. Hasonló példát tudnék hozni más tevékenységekből, más projektekből is, Ausztriában is bejelentettek nemrégiben egy másfél milliárdos befektetést, amelyel egy chipgyárat hoznak létre. Az áram elektronika nagyon fontos iparág, és mi Európában hozzájárultunk ahhoz ezzel, hogy valóra váltjuk a energiafordulatot itt Európában. Tehát is egyetem mutatja azt, hogy az extra tevékenységei hogyan járulnak hozzá a társadalom jólétéhez. Ebben a tekintetben szeretnék még rámutatni arra a konferenciára, amelyet pont ma délután a plenáris teremben tartanak a kutatás, innováció tekintetében, és nem csak ezt a katétert fogják látni, hanem Pikár kollégánk elmagyarázza azt, hogy hogyan lehet úgy megkerülni a földet repülővel, hogy ezt a fajta elektronikát alkalmazzák. Mit lehetne még javítani? Kérdeztek arról, hogy milyen fajta pénzügyi rétegeink vannak. Három réteg van, tagállami, európai pénzt egyesítünk, és három különböző jelentési megoldás van erre. A pénzügyi nyilatkozati dokumentumok léteznek, amelyeket kapunk a magánbefektetőtől, vannak ezen kívül különböző jelentési rendszerek is, amit a tagállamtól, a, a tagállamtól, a bizottságtól kapunk, és ami a Horizon 2020-as részvételi szabályokat illeti, amiket jóvá hagytak már a tagállamok, és elmondhatom, hogy ezzel a közös szabálya lehet megítélni a résztvevők pénzügyi hozzájárulása, vagy a tagállamok pedig az Európai Unió részéről. Ez a három oldalú támogatás egyedülálló rendszer, így képesek vagyunk egy igazi közös európai stratégiát kidolgozni, amit az Európai Bizottsággal, a tagállammal, az iparral osztunk meg. Nem tudom, hogy mások elmondhatják-e azt, hogy ilyen könnyen kidolgozhatnak európai stratégiákat, mint mi. Ezen kívül az öko rendszer is foglalkozunk. Szeretném néhány szót mondani azzal, hogy mi a helyzet a szemvőszék jelentésével. Ez egy FP7 eset, egy százalékos összeget fizettünk. Minden tagállamot megkérdeztük, kértünk egy megbízhatósági nyilatkozatot minden tagállamtól, és ennek alapján tudjuk azt bizonyítani, hogy minden kiadás a tagállami szabályok alapján megfelelően történt. Remélem, hogy a KONT szakbizottság azt fogja javasolni, hogy ennek értelmében kapjuk meg a mentesítést. Elnök, köszönöm szépen. A harmadik, a Sziza Fresno úr kap szót. Igen, jó napot kívánok. Itt ülök. 5 percem van. kávó, kollégám itt van, és megpróbál majd további információkkal szolgálni, amennyiben erre szükség van. Ezen kívül, hogyha még több információra van szükségük, akkor írásban eljutatjuk önöknek a további információkat. 2017 2017 speciális év volt számunkra, hiszen a Cezár e, egy lezárult adminisztratív szempontból, ezt a hetes keretprogramon finanszírozták. Ebben az értelemben megkaptuk a szemvőszéki jelentést is, azt láttuk, hogy ez egy pozitív vélemény volt, aminek örültünk, de komolyan vettük persze a megjegyzéseket, és el kell mondjam azt, hogy számunkra ez nagyon sokat segít, ezzel a jelentéssel javíthatjuk a pénzügyi felügyeletünket, például a munkatársak esetében is nagyon hasznos információkat kaptunk. A konkrét kérdésekre kitérve, mi történt a végrehajtással 2017-ben? Úgy gondolom, hogy a Cezár egy itt a lényeges, ...2018-ra maradt az FP7 végrehajtása. Figyelemmeket vennünk minden kiadásokat, azokat is, amelyeket 2007-ben kellett megtennünk, vagy 2008-ban, és el kellett kerülnünk azt, hogy esetlegesen kifossunk a költségvetésből. Az volt a körülmény akkoriban, hogy a végső kifizetést kellett kérnünk a bizottságtól az FP7 és 10 esetében, Ennek a hatása az volt a Cezár egyre, hogy vissza kellett volna kérnünk pénzeket. Pontosan ezért konzervatív stratégiát alkalmaztunk. A legmagasabb költségeket 2017 végére kiszámoltuk, hogy mennyit kell még maximálisan kifizetnünk, akkor, hogyha ki kell fizetnünk a kedvezményezeteket 2017 végén, és hogyha nem várt számla lett volna az 1-es, 2-es cím esetében, és bekövetkezhetett volna. Ezért szerettünk volna így tartaléban tartani ezeket a bevételeket. És így terveztük ezt be Így sikerült a, benyújtanunk a kérelmet a bizottsághoz a uh, érdekében, és sikerült így végrehajtanunk ezt a költségvetést. A költségvetés alacsony volt, a jelentéstevő is elmondta ezt. Igazából ez nem probléma, mert még most fizetjük a legutolsó számlákat, ami azt jelenti, hogy jövőre képesek leszünk a végső számlákat benyújtani, és visszaadjuk a fennmaradó költségvetést az Európai Unióban, bár nem fog semmi sem valószínűleg maradni. Ezek az adatok kihatnak a 2017-es évre is. A Cezár 1 esetében majdnem 90%-os a költségvetés végrehajtásának aránya, Vannak olyan projektek, amelyek nem működnek, ezeket be kell fejezni, ezek aránya eh, magas, ez eh, problémás a végrehajtás szempontjából. Hogyha kell eh, önöknek még további információ, akkor szívesen állunk rendelkezésükre. Elnök, köszönöm szépen, köszönjük. Már elmúlt 12 óra, tudatában vagyok annak, hogy a jelentéstevő feltett kérdéseket a az Európa Bizottságnak is, és a bizottság képviselői itt vannak, ezért azt kérem tőlük, hogy egy-két percet szakítsanak arra, hogy megválaszolják a jelentéstevő kérdéseit. ez úr lesz az első. Köszönöm szépen a jelentéstevő kérdésére válaszolva. Az első kérdés a projektek arányára vonatkozott, amelyek teljes eredménnyel jártak, 50% volt ez, Ennek két oka van. Az első az az, hogy egyre inkább nő a projektek ambíciója, egyre nagyobb kihívást jelentenek ezek a projektek, és ebből több nehézség is fakad. A másik magyarázat az az, hogy a projektek nyomon követése sokkal szigorúbb, mint a múltban sokkal jobban nyomon követjük ezeket a projekteket. Értjük azt, hogy ez egy trend, és megpróbáljuk megvizsgálni azt, hogy hogyan lehet lassítani ezt a trendet a jövőben. A lehető legjobb megoldás az értékelés. Meg kell vizsgálni azt, hogy a források, a munkaprogram, azok arányosak-e a az ambíció szempontjából, meg kell vizsgálni, hogy reálisak-e itt a célok. Itt eh, javítani kell, sokkal nagyobb hangsúlyt kell tenni az értékelés kapcsán az arányosságra. Volt még egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy a különböző közös vállalkozások hogyan tudnak együttműködni. Igen, ha van ilyen lehetőség, azt meg kell ragadni, az Excel esetében a DJ Connect részéről úgy gondoljuk, hogy Az innovatív gyógyászat területe az, ahol nagyon jól lehet ilyen közös vállalkozásokkal együttműködni. A gyógyászati szektorban ezt nagyon jól kihasználható, ebbe az irányba tárgyalunk két közös vállalkozással, és ezt hamarosan sikerült majd végre is hajtani. Az elnök megszakítja a hozzászólót. Kérem írásban adja meg a többi választ, Szili úr. Um, good morning, well it's not good morning anymore, good afternoon. Jó napot kívánok, Köszönöm szépen. A Cezárra vonatkozólag a bizottság örömmel látja azt, hogy szinte 90%, sőt 90%-nál is több a Cezárra projektjének végrehajtása a Brexitre vonatkozólag, ameddig megállapodás lesz az EU és az Egyesült Királyság között a repülés tekintetében. Ez az első feltétele annak, hogy a Cezárban részt vessenek a britek, a másik pedig az, hogy társult státusza legyen a Horizon 2020 Horizon Európa programban az Egyesült Királyságnak, és amennyiben befizetnek a kutatási programba, addig a brit cégek részt vehetnek ebben. Amennyiben megvan ez a két feltétel, tehát a társult jelleg a horizon esetében, illetve a megállapodás, akkor részt vehetnek ebben. A közös vállalkozások közötti együttműködés, megvizsgáljuk ezt jelenleg, és én a DJ Move-ban dolgozok, a Shift to Rail közös vállalkozás is ide tartozik, és specifikus együttműködési területek vannak, például a műholdas kommunikáció és helyzetmeghatározás területén. Ezt ki használni a repülőgépek, a vonatok esetében. Ezek olyan programok, amelyel a két közös vállalkozás együtt működhet. Ami pedig a jövőbeli előkészületeket illeti, megvizsgáljuk annak a lehetőséget, hogy a költségvetés egy bizonyos százalékát elkülönítjük ezekre a fajta együttműködési kezdeményezésekre, bár korai bármit mondani a jövőről, de jelenleg a, az akciótervvel foglalkozunk a két értékelést követően, és az elszámoltatható teljesítmény kezelését próbáljuk javítani, és szeretnénk jobban megérteni a teljesítmény mérését, és a bizottságnak is szeretnék segíteni abban, hogy jobb át rálátása legyen arra, hogy mit történik a közös vállalkozásoknak, ez számunkra is nagyon fontos kérdés, és elszámoltatatnak kell lennünk önök felé is, abban a tekintetben, hogy hogyan felügyeljük ezeket a közös vállalkozásokat. Röviden Ennyit tudok elmondani. Thank you. I'm expecting hundreds of budget committee members. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a következő pillanatban százával fognak majd be özönleni a kontos és kokobus tagok, de azért megadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy minden egyes közös vállalkozásnak el kellene jönnie a cseh köztársaságba. Nem feltétlenül mondtam azt, hogy Prága, csak azt mondtam, hogy a cseh köztársaságba, mert úgy tűnik, hogy ott óriási népszerűségnek örvendenek. Természetesen meg kell várnunk azt, hogy további projektek záruljanak le, és akkor utána láthatjuk majd a teljesítmény mutatókat, utána ezekből jelentést készíthetünk, és utána tudjuk ezeket részletesen megvizsgálni. A jövőben annyit tudok ígérni, hogy egyezkedek majd a titkársággal, hogy több időnk legyen a vitára. Természetesen itt van ez a vita, ugyanakkor személyes kapcsolatban is állok önökkel, és még egyszer ígérem, hogy legközelebb több időnk lesz erre a napirendi pontra. Egyelőre köszönöm a részvételt. Köszönöm a közös vállalkozások képviselőinek, az előadónak, a bizottságnak és a számövőszék képviselőinek, hogy eljöttek. Valóban sajnálatos, hogy nincs több időnk, elnézést kérek én is mindenkitől. Elnézést kérek, hogy mindenkit ostorral űztem, de hát még így is 9 perccel tovább túlléptük a lehetőségeket. Köszönöm, ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot.